Bene, colleghi, buongiorno. Diamo inizio al... Jó napot kívánok, kollégák! Kezdjük meg a szakbizottsági ülést. Ha nincs ellenvetés, a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Ma a tolmácsolás valamennyi nyelvén szakbizottságunknak rendelkezéssel. Tájékoztatom önöket, hogy a szokásosnak megfelelő módon a szakbizottsági ülést interneten élőben közvetítjük. Kezdjük meg tehát az eszmecserét Simon Kovnivel, az ír élelmiszerügyi, földművelésügyi és tengeri, tengerügyi miniszterrel, a tanács soros elnökével. Itt természetesen nagyon érdekes vitára számítunk. Nagy örömömre szolgál, de ezt a szakbizottság egészének nevében elmondhatom, hogy itt van velünk Simon Coveney, aki nagyon nagy szakértelmmel rendelkező miniszter, ugyanakkor kollégánk is. Mi a probléma? Minden rendben. Ugyanakkor volt kollégánk is, mert ahogyan emlékeznek rá talán, Simon európai parlamenti képviselő volt az elmúlt ciklus során, és ez bizonyosan kedvezően befolyásolja a kapcsolatainkat. Már sor került néhány találkozóra egyébként szakbizottság részéről az ír elnökség alatt. Az ír elnökség egyébként nagyon fontos időszakban zajlik a mezőgazdaság szempontjából. A mezőgazdasági szakbizottság, kedves Simon, a múlt héten elfogadta álláspontját a tanácssal való tárgyalásokat, illetően valamennyi négy jogalkotási dosszéről, amelyek rendkívül fontosak, és most készítjük elő a március közepi plenárist. Remélhetőleg nagy többséggel tárgyalási mandátumot fogunk majd kialakítani, és így azonnal meg tudjuk kezdeni az irányokség után a háromoldalú egyeztetést. Természetesen itt van ez a nagy téma pénzügyi perspektívákkal kapcsolatos tárgyalás sorozat. Jó lenne, hogyha február 7-én, 8-án az állam kormányfők egyetértésre jutnának ezzel a témával kapcsolatosan. Ez természetesen tudható, hogy nagyon nehéz tárgyalások elébe nézünk, hiszen a mezőgazdasági költségvetés ismerete nélkül rendkívül nehéz tárgyalni ezekről a témákról nekünk is. Köszönetet szeretnék mondani az írelnökségnek rendkívül ambiciózus, jelentős programjáért. A lehető legnagyobb erőbedobással dolgozunk annak érdekében, hogy politikai megállapodást lehessen elérni a KAP dossziéjával kapcsolatosan az írelnökség ideje alatt itt a közvetlen támogatásokról szó, van szó, az első jogalkotási dosszi témájáról. Tudjuk azt is, hogy a legutóbbi tanácsülés alatt hétfőn kedden megvédelmezted azt a munkát, amelyet a szakbizottságunk végzett a kap módosítókkal kapcsolatosan. Nagy örömmel adom át tehát neked a szót, kedves Simon, és Természetesen azonnal feljegyezzük, aki hozzá kíván szólni. A szokásos szabály értelmében először a frakciókoordinátorok kapnak szót, és aztán nyílt vitára kerül sor. Köszönöm, Simon, tiéd a szó. It's a good start. People smiling. Ez mindig jó. Jól indul, hogy az emberek mosolyognak már, még egyszer szólaltam pedig. Elnök úr, Paulo, először is köszönöm a kedves üdvözlő szavakat. Korábbi kollégáim közül többet felismerek. Ebben a szakbizottságban, a külügyi bizottságban sokat dolgoztunk együtt. Jó, hogy újra itt lehetek. Közöttetek írminiszterként a soros elnökség képviseletében. Először is köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehetek. Eh, az akkori európai gazdasági közösséghez majdnem pontosan 40 évvel ezelőtt eh, csatlakozott eh, Írország. Most szívesen számolok be arról, hogy a közösség a reformját hogyan képzeljük el, illetve más dosszékra is kitérnék. Röviden! Um, we have um, a really significant challenge uh, over the next... Az elkövetkezendő hat hónap során komoly, most már csak öt hónap alatt komoly munka vár ránk. Nem lesz könnyű tető alá hozni a megállapodást a közös agrárpolitika témájában. De mindenek előtt, mert szólnék egy pár szót az irányokség prioritásairól, és röviden más jogalkotási javaslatokról is, amelyek valószínűleg az elkövetkezendő hónapokban az asztalunkra kerülnek. Három szóban tudnám összefoglalni a programunkat, stabilitás, munkahelyek, növekedés. Az Európa 2020-as stratégia tükrében célunk az, hogy a gazdaság és pénzügyi válságból kilábaljon Európa. Ehhez a globális versenyképességünkön kell javítani, gazdasági növekedést elősegíteni és munkahelyeket kell teremteni minden uniós tagállamban. Ez vezeti majd az ír elnökség kezét a munkánk során. Ez azt jelenti, hogy meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a fenntartó gazdasági fejlődés, növekedés alapjait lerakjuk. És ez sehol sem fontosabb talán, mint a KAP reform keretében. Az Európai Bizottság az állat és növényegészségügy hivatalos ellenőrzések eh, és eh, vetőmagok eh, témájában fog egy fontos csomagot benyújtani 2013 második negyedévében. Ez tisztázza, modernizálja az Unió harmonizált állat és növényegészségügyi szabályait, remélhetőleg júniusig minél nagyobb előrelépést tudunk ebben a dossziéban elérni. Ennek az egyik eleme az nem más, mint a, az élelmiszer és takarmány témákra vonatkozó rendelet. Célunk az, hogy ez év decemberéig lezáruljanak a tárgyalások ügyben. A kiadások összefüggnek ugyanis a éves pénzügyi kerettel, így tehát 2014. január 1-ére életbe kellene lépniük. Mi készen állunk arra a tanács részéről, hogy mindent megtegyünk ennek érdekében, remélhetőleg az önök szakbizottsága is hozzájárul a sikeres munkához. Az európai eh, erdőgazdálkodási kötelező megállapodás tárgyalásai már javában folynak. 2013 első felében kerül sor a következő két tárgyalási fordulóra. Az INC, a Nemzetközi Tárgyaló Bizottság a, eh, benyújtja majd az eredményeket az rendkívüli erdőgazdálkodási európai miniszteri konferencián, Remélhetőleg ez valóban új mérföldkő lesz az erdőgazdálkodás történetében. Szeretnénk ezen a téren is minél komolyabb haladást elérni. erdőgazdálkodási stratégiáját az elkövetkező hónapokban egyik az Európai Bizottság. Ez teremti meg majd az alapját az Európai Unió vonatkozó politikai reformjának. Mit örököltünk még, milyen dossziékat? Nos, az Európai Unió működéséről szóló szerződésekkel összhangba hozni az uniós jogszabályokat, az önök együttműködésével remélhetőleg legtöbb, legtöbb dossziét le tudunk zárni az elkövetkezendő hónapokban, de ez ügyben is vannak még nehézségek, erről majd talán később beszélhetünk. Térjünk tehát vissza a kap reformhoz. Mi lesz az ír elnökség prioritása ez ügyben? A célunk az, hogy a tanács álláspontját és tárgyalási mandátumát március végére végső formába hozzuk. Így elkezdődhet az intézményközi trialógus, hármondó megbeszélés, és június végére politikai megállapodás is születhet akár. Nem szeretném alábecsülni az előttünk álló feladat nagyságát. Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire ambiciózus célok ezek, és hogy ehhez mennyire intenzív munkára van szükség, nem is beszélve mindenfél kompromisszum készségéről. a hagyományos apró lépésenkénti módszerrel ez nem sikerülhet időben. <clears throat> Remélhetőleg eh, megtaláljuk a módját annak, hogy egy rugalmasabb, eh, a megszokottal eltérő módszerrel eh, folytassuk a három oldalú megbeszéléseket. Három előfeltétele van a sikernek. Először is a több éves pénzügyi keretről meg kell állapodni, minél hamarabb. Nagyon remélem, hogy ez jövő hét végére megszületik ez a megállapodás. Ez egyértelmű jelzést ad számunkra arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzzel gazdálkodhatunk a a közösségi agrárpolitikában, hiszen ennek tudatában tudjuk majd csak lefektetni a vonatkozó szabályokat, amely a pénz elköltését eh, szabályozza, méghozzá minél hatékonyabb elköltését. Másodszorban az elkövetkező két hónapban a tanácsban, amíg megoldatlan ügyeket rendeznünk kell, Harmadsorban a parlament, a tanács és a bizottság részéről egyaránt aktív kompromisszum keresésre van szükség. Optimista vagyok a három közül az első ügyében. Nagyon biztató jeleket kaptunk Van Rompuy úrtól. Úgy döntött ugyanis, hogy a jövő heti európai tanács ülésen megállapodás születhet. Az agrártanácsban, és itt az Európai Parlamentben is árgus szemekkel figyeljük majd ennek a csúcsnak az eredményeit. Ami a tanácsot illeti, ahogy említettem, a legfontosabb az, hogy a még megoldatlan, minden megoldatlan ügyben előre lépjünk, hiszen természetüknél fogva az a közel 30 elnöntetlen kérdés, Pontosan azok, amelyek legnehezebbnek bizonyultak, legkeményebb diónak bizonyultak a tárgyalások során, sok még a dolgunk, ugyanakkor én mindent megteszek annak érdekében, lehető leghamarabb megoldjuk ezeket a kérdéseket. Célom az, hogy február-március során e, ezeket e, lezárjuk házon belül, így a márciusi agrártanácson egy e, átfogó tanácsi álláspontot alakíthatunk ki, és március végére a tárgyalási mandátumunk is megszülethet. Ez nagyjából párhuzamosan alakul majd az Európai Parlament tervezett munkarendjével. Az Agrártanácsban ülő kollégáim elkötelezettek ezen cél iránt, amit jól mutatott az eheti pozitív vita az Agrártanácsban. És jó volt azt látni, hogy miniszter kollégáim valóban ennyire kompromisszumkészek. Ezt a kompromisszumkészséget azt hiszem, hogy részben az Európai Parlament elmúlt hónapokban végzett munkája inspirálta, hiszen a kappal kapcsolatban valóban e, heves érzelmeket táplálnak a képviselők. Láthatjuk, ezt a, láthattuk ezt abból is, hogy hány e, módosító indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság eredeti javaslatához. 8000 e, módosító indítványról beszélünk, ezt kellett valahogy leszűkíteni egy kezelhető számú kompromisszumos módosítóra. Ez a munka, hogy ez sikerült, ez elképesztő eredmény, ezért szeretnék gratulálni Paolo de Castro el, elnök úrnak, az e-, raportőröknek, az árnyékelőadóknak, és tulajdonképpen mindenkinek, hiszen az önök hatékony munkája nélkül ez nem születhetett volna meg ez a döntés. Ez elég határozott üzenet a tanács irányába, azt hangsúlyoztam is az elheti ülésünkön. Most már a mi térfelünkön pattog a labda, rajtunk a sor, hogy mi is eh, rendbe rakjuk eh, az álláspontunk kialakítását, elvégezzük márciusig. Biztatónak tartom, hogy jó néhány területen eh, közelednek a harcálláspontok a tanács és a parlament között. Persze vannak olyan területek, ahol valószínűleg megmaradnak a különbségek. Önökkel azonban megpróbáljuk áthidalni majd ezeket a különbségeket idővel a tárgyalások során. Az első fontos lépés az lesz, amikor informális tárgyalásokat kezdünk a bizottsággal együtt, hogy jobban értsük ki, hol áll, és hogy előkészítsük a három oldalú megbeszéléseket. Bízom benne, hogy ez a folyamat felgyorsítja a tárgyalásokat, ha egyszer megszületnek a tárgyalási mandátumok, és elindul formálisan is a trialógus. Ha önök is elfogadják azt, hogy június végéig meg kell próbálnunk az intézményközi politikai megállapodást tető alá hozni, akkor azt is el kell, hogy fogadják, hogy ehhez rugalmasnak kell lennünk a három oldal megbeszélések során, és az informális tárgyalások során egyaránt. Csak így végezhetünk időben a munkával. Remélem az önök szakbizottsága támogatni tudja ezt. Tudom, hogy elnökük eh, elkötelezett híve a hatékony eh, munkának. Jó lesz vele együtt működni ebben biztos vagyok. Zárásképpen annyit mondhatok még, Említettem már korábban, hogy az Európa 2020 stratégia eh, vezet bennünket a munkánk során, ez pedig az intelligens, fenntartható és befogadó gazdasági növekedés tűzi ki célul. Ez eh, egyértelmű kihívás jelent a kap szempontjából, ehhez a kihíváshoz kell felnőnünk, ez a feladathoz kell felnőnünk. A fenntartható élelmiszer termelés, a természeti erőforrások fenntartható gazdálkodása és kiegyensúlyozott vidékfejlesztés, ezek azok prioritások, amelyek az Európa 2020-as stratégiával is egyet összhangban vannak, és amit a tanács és a parlament egyaránt elfogad. A közösségi agrárpolitika egyébként bebizonyította hasznosságát, az európai agrárium modernizációját segítette, nem csak a gazdasági növekedéshez járult hozzá, hanem a fenntartató, hosszú távú eh, élelmiszer ellátás biztonsághoz is. Remélhetőleg a kap mostantól 2020-ig és azt követően is ellátja majd ezt a feladatát. Ezt kell fejben tartanunk, ezt ne felejtsük el, amikor az elkövetkező hónapokban egy környezetbarátabb közösségi agrárpolitika reformjáról tárgyalunk, hiszen egy szélesebb európai érdeket kell, hogy szolgáljon, nem csak az agrárium érdekét. Az, hogy lezárjuk ezt a témát, tető alá hozzuk a reformot. Ráadásul szorít minket az idő, ezért a kompromisszumkészség és az a, a siker való törekvés eh, vezethet csak eredményre. Paulo de Castroval, az előadókkal, az önök szakbizottságának eh, a tagjaival, a frakció koordinátorokkal, mindenkivel szívesen együttműködöm ezen cél érdekében, hiszen együtt eh, rakhatjuk csak le az Európai Unió agráriumának jövőjének alapjait. És, és bizony meg kell, hogy mutassuk, hogy az Európai Unió intézményei, amikor komoly feladattal néznek szembe, akkor igenis tudnak időben teljesíteni. Mielőtt reagálnék a kérdésekre, elmondanék még egy dolgot. Ez pedig a következő. Még sosem kellett ilyesmit, ilyen munkát végeznünk, ilyen komplex dosszéval még sosem volt dolgunk az együttdöntésben. Főként nem ilyen eh, szoros menetrend mellett. Ugyanakkor komolyan hiszem, hogy a parlament és a tanács és a bizottság számára valódi lehetőség kínálkozik arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Négy éve beszélünk már, tárgyalunk a kapreformról. reformról a miniszterek és a képviselők két éve folytatnak nyílt politikai vitát. Ha most nem zárjuk le az elkövetkező 5-6 hónapban ezt a folyamatot, akkor fennáll a veszély annak, hogy egyáltalán nem tudjuk lezárni a parlamenti ciklus vége előtt ezt a folyamatot. Jövő ilyenkor már mindenki az európai parlamenti választásokra gondol majd, azzal foglalkozik majd. Idén szeptemberben Németországban lesznek fontos választások. Úgy vélem, hogy most megvan a lehetőség arra, hiszen az önök szakbizottsága is erre mutat hajlandóságot, hogy lezárjuk a kapreform ügyét. A tanácsban ugyanez a helyzet. A soros elnökség ambíciója is ugyanez. Nem akarjuk elsietni a dolgokat, ugyanakkor szeretnénk időben Eh, végezni a munkával. Az elmúlt évek során véleményem szerint az európai intézmények talán nem mindig teljesítettek eh, kiválóan minden területen. Most itt egy kiváló lehetőség van áll előttünk, hogy megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek, hogy stabilitást, eh, kiszámíthatóságot garantáljunk az elkövetkezendő 7 évre az európai mezőgazdaság számára. Remélem, hogy önök partnerek lesznek ebben, most pedig várom a kérdéseket, a hozzászólásokat. Köszönöm. Grazie. Grazie, grazie davvero, Simon. Köszönöm, Simon. Úgy vélem, hogy meg kell mutatnunk, képesek vagyunk megfelelni a ránk háruló felelősségnek, ezt meg kell tennünk, meg is tudjuk tenni, és azt hiszem, hogy meg is akarjuk tenni ezt. Nagyon fontos kihívásokkal nézünk szembe, tehát ebben az időszakban is, abban is biztos vagyok, hogy nagyon intenzíven együtt fogunk működni a tanácssal, hogy el tudjuk érni ezt az ambiciózus célkitűzést. És ez bizonyosan tisztázza majd az Európai Parlament szerepével kapcsolatos a sajtóban megjelent bizonyos híreket, értelmezéseket. Nagyon jó, hogy erős szendékról tett tanúbizonságot az intézményünkkel való együttműködést illetően. Nos, Simon, nagyon sokan jelentkeztek szólásra, először a frakciókoordinátoroknak adok szót. Albert Dess az első néppárt részéről, Albert tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, üdvözöljük itt a szakbizottságban. Kedves Simon, örülök, hogy itt vagy, és örülök annak is, hogy az ír elnökség egy döntő pillanatban veszi át a felelősséget a jövőbeli agrárpolitika meghatározását illetően Európában. Mert szót ejtettél erről, természetesen valamennyien izgatottan várjuk a következő heti tanács ülés eredményét, hiszen finanszírozás nélkül nem tudunk végérvényes döntést hozni, és nagyon remélem, hogy jövő héten sikerül a pénzügyi keretet létrehozni a következő időszakra. Köszönöm azt az észrevételedet is, hogy a parlament a megfelelő időkeretek között elvégezte munkáját, Gyakran megkérdeznek, hogy egyáltalán lehetséges-e 7000 módosítóval tető alá hozni egy eljárást, és azt hiszem, hogy itt az adminisztrációt is csak dicsérhetjük, mely ezt az egész munkát előkészítette, és lehetővé tette számunkra, hogy a múlt héten megfelelőképpen szavazni tudjuk. Tudjunk. Nem magától értetődő mindez, hiszen a bizottságnak, a tanácsnak, a tagállamoknak nagyon sok munkatársuk van, de a parlamentben a személyzet létszáma nem olyan nagy, éppen ennek ellenére viszont el tudtuk intézni ezt az ügyet. Remélem azt is, hogy miután a parlament álláspontja világossá vált, sikerül majd a tanácssal egy észszerű agrárpolitikát kialakítani a 2014 utáni időszakra. Nem vagyok biztos benne, és szeretném megismerni a véleményedet azt illetően, hogy tehát az írelnökség alatt legkésőbb júniusban le kellene zárni ezt a folyamatot, de mindenképpen a végrehajtással lesznek problémák 2014. januárjától, Szerintem inkább reálisabb az, hogy 2015. január 1-től tudnánk végrehajtani az új agrárpolitikát, hiszen 2014-es évre szükség lesz ahhoz, hogy a tagállamok végre tudják hajtani az agrárpolitikát. Tény az, hogy valamennyien törökszünk arra, hogy versenyképes, fenntartató mezőgazdaságot alakítsunk ki Európában a jövőben is mindig hangoztatjuk a közvélemény előtt, hogyha vitákat folytatunk, hogy miért is részesedik ilyen nagy mértékben az agrár ágazat az EU költségvetésből. Nos, ez azzal függ össze, hogy a többi terület, mint a szociális politika, a védelmi politika, vagy az oktatás kulturális politika, ez nem annyira tartozik EU hatáskörbe, mint az agrárpolitika. politika Hogyha az összes többi terület ide tartozna, akkor mások lennének ezek a százalék arányok. Ezt mindig el kell mondanunk a közvélemény előtt, hiszen itt 500 millió emberről van szó, akik fogyasztók, és ez mindenképpen az ő javukra szolgál ezek a források. Bizakodó vagy, vagyok tehát, hogy az ír elnökségnek sikerül megfelelően előre jutnia, és ehhez nagyon sok sikert kívánok. Elnök, köszönöm Albert. Luis Capula Santos következik. Muito obrigado, <coughs> Presidente. Eu também queria natural... Nagyon köszönöm, elnök úr. Természetesen én is szeretnék nagyon sok sikert kívánni, és jó reggelt a miniszter úrnak, és nagyon sok sikert kívánok természetesen az elnökségi munkához. Koordinátorként és előadóként nagy örömömre szolgál, hogy ebben a hat hónapban az írek vezetik, irányítják a munkát, hiszen ők nagyon közel állnak a mezőgazdasági kérdésekhez. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó tárgyalásos időszak elébe tekintünk. Ami a prioritásokat illeti, az előadása alapján nagy benyomást gyakorolt rám az elkötelezettségük, az eltökéltségük, és ez hasonló a miénkhez, és remélem, hogy sikert érünk el az érelnökség végére. Kompromisszumos szellemben kell természetesen dolgoznunk, és szeretném, hogyha a kompromisszumos szellem, ami egyébként bennünket is fűt, a tanácsban is érvényesülne a következő néhány hónapban. Ami az én két jelentésemet életi, sikeresen visszaszorítottuk 3000-ről 75-re a kompromisszumos módosítók számát. Nyilván nagy munka volt ezeknek az áttekintése, az a jelentéstevők és a kollégák ebben részt vettek, és a kompromisszumok nagy többsége jelentős többséggel került elfogadásra, úgyhogy a tanács most már tudatában van, hogy mi az mi álláspontunk. És szeretném, hogyha mivel ön is pontosan ismeri az álláspontunkat, rámutatna arra, hogy melyek lesznek a legproblematikusabb területek, vagy melyek azok a témák, amelyek talán a legtöbb nehézséget vetik majd fel. Remélem, hogy ezekben megoldást tudunk találni, és személyesen is kifejezném azt, hogy rendelkezésre állok, akár informális egyeztetésekre is, És mivel szorít minket az idő, nagyon fontos, hogy rugalmasan dolgozzunk, hatékonyan és hatásosan. Nagyon örülök, hogy felismerte azt, hogy az eddigiekben is nagy előre lépést sikerült elérnünk, és remélem, hogy az önök elnöksége segítségével nagy egy egyetértésben tudunk majd dolgozni a jövőben. Köszönöm szépen! Ja, Brit következik az adenavében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Örülök, hogy itt üdvözölhetem Önt az ALDE részéről. Mindenki tudja, hogy hatalmas projekt van itt előttünk, hogyha látjuk, hogy mennyi tartalmat kell feldolgoznunk, milyen rövid idő alatt, úgy véljük, hogy az ír nép kész arra, hogy új utakra lépjen, új szinteket kell találnunk az egymással való tárgyalásra, hogy a lehetőleg hamarabb le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat. Az idő szorít, ahogyan ön is mondja, ezt csak megerősíthetjük. Az írnép elhatatosságáról ismert, és biztos vagyok benne, hogy ön képes arra, hogy a tanácsot arra ösztönözze, hogy az utolsó 30 pontot most már lezárják. A tanácsban ugyanaz a helyzet, mint a parlamentben, nagyon sok mélyen eltérő vélemény, nézet van, nem, nem feltétlenül egyszerű megállapodni, éppen ezért azt kívánom önnek, hogy észszerűen lezárja ezeket a tárgyalásokat a trialógus során. A parlament mindent megtesz majd azért, hogy a trialógus során észszerűen tudjunk egymással tárgyalni, és olyan megállapodás alakuljon ki, amely minden oldal számára megfelelő. Köszönöm. Elnök, köszönöm Brita, most a zöldek nevében Martin Hausling következik. Miniszter úr, jó magam is üdvözlöm Önt a zöld frakció nevében. Úgy vélem, hogy egyetértünk abban, hogy nagyon ambiciózus időtervvel rendelkezik Ön. Ez nagyon sokat követel tőlünk. Nagyon sok határidőt kell betartanunk a következő hónapokban Annyit mondhatunk a saját részünkről, hogy rugalmasan kezeljük ezeket az ügyeket, és nem egy szokásos trialógus keretében. Hogyan képzeli el tehát ön a következő hónapokat? Nagyon sok minden függ a jövő heti döntéstől az MFF-fel kapcsolatban, és ami aggodalmat kelt bennem, amit már hangoztattam a nyilvánosság előtt is, hogy van egy olyan döntés, amely közvetlenül kihat a tárgyalásokra. Itt a megszorítási tervek kiegyensúlyozatlanságáról van szó az első, illetve a második pillér tekintetében. Ez nagyon aggaszt minket. Az első pillérben is csökkentéseket akarnak végrehajtani, de különösen a második pillérben, és sok tagállam szemre ez egy rendkívül fontos eszköz. Arra ösztönözném önt, hogy ne legyenek kiegyensúlyozatlan határozatok. Fön Rompuy nagyon sok mindent rögzített ezen kompromisszumokban, amely ügyek tulajdonképpen nem Van Rompuyra tartoznak, hanem az agráriumra. Éppen ezért csodálkozom, hogy rögzítette ezeket a dolgokat, amely igazából az, amelyek az agrártanács hatáskörébe tartoznának, és a parlament döntéseit ez nem könnyíti meg. Van még néhány nyitott kérdés. És a parlament végleges álláspontját csak akkor tudjuk ezekben közölni, hogyha a parlament már szavazott ezekről. A nagy kérdés a korábbi kifizetések kérdése volt, amelyet egyes tagállamok, mint Írország is halogatni kíván. Németország a regionális modellt alkalmazta. Ennek alapján Európában mindenhol ugyanaz a szint alakul majd ki, illetve esélyegyenlőség jön létre. Azt hiszem, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk valamennyünknek, és ez a támogatások kiigazítására is vonatkozik Európában, tehát a kiigazításnak sokkal gyorsabban kell végbe mennie, hiszen ha nem így történik, akkor a csatlakozó országok támogatását elveszítjük, akik nyilvánvalóan ezt a kiigazítást gyorsabban szeretnék elérni. Itt nem csupán az európai mezőgazdaság versenyképességéről van szó, ez fontos, de nem az egyetlen szempont. A közvélemény az éghajlatváltozásnál, a környezetvédelemnél is fontos reformokat követel, és ez nem csupán jelszó, itt mindenki a greeninget támogatja, de hogyha pontosabban megvizsgáljuk ezt, akkor ez vagy önkéntes kell, hogy legyen, vagy a tagállamok hatáskörébe kell, hogy tartozzék. Azt hiszem, hogy azt mi nem tudjuk elfogadni, hogyha itt csak jelszavakban gondolkodunk, és ezek mögött nincsenek valódi tartalmak, amelyek világosra teszik, hogy miről is van szó. Itt a környezetvédelmi teljesítményt kellene valójában honorálni. Az öt frakcióként nagyon szeretnénk tartalmi elmozdulásokat elérni ezzel kapcsolatban. A kompromisszumos tárgyalások során nem tudtuk ezt a véleményünket valójában érvényesíteni, de úgy vélem, hogy a közvélemény azt várja, hogy a mezőgazdaság fenntarthatóbb legyen, környezetbarátabb legyen, és hitelesebbé váljanak ezáltal az intézmények is, a tanács, a parlament és a bizottság elnök. Köszönöm, Martin, most Jenny Konszol következik az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és én még azzal egészíteném ki az elhangzottakat, hogy üdvözlöm miniszter urat az elnökség képviseletében, és nagyon sok sikert kívánok a következő öt hónapra. Az első ugye már el is telt, és persze egyre intenzívebb lesz a munka az időszak végéhez közeledve, és nagy kihívásokkal kell majd szembenézniük. A bevezetőjében beszélt a kompromisszumokról, és ebben a bizottságban nagyon jól tudjuk, hogy mi a kompromisszumok természete, mindig megpróbálunk kompromisszumokat találni olyan kérdésekben is, ahol nagyon megoszlanak a vélemények. Volna Két kérdésem. Ön szerint a tanács felkészült erre a feladatra? Sokszor úgy érzem, hogy a kompromisszumos eh, szellem egy kicsit hiányzik talán a tanácsból, vagy pedig nem tudják, hogy hogyan is működik igazából a parlament, eh, vagyis mi nem csak eh, bólogatni vagyunk itt, vagy meghallgatni a tanács döntéseit, hanem valódi szerepet kapunk a döntésekben, amelyekkel a közös agrárpolitika jövőjét formáljuk. Aztán van még egy kérdésem az élelmezés biztonsággal kapcsolatosan. Két vagy három évvel ezelőtt ez eh, nagyon aktuális témának tűnt, mindenki erről beszélt, és azt gondolták, hogy ez nagyszerű elképzelés. A kérdésem az, hogy ezekben a javaslatokban hol merül fel ez a téma, hol biztosítjuk a jövőre nézve az élelem, élelmiszerellátás biztonságát. Európában a gazdálkodók kevesebb bürokráciát követelnek vagy kérnek, és a bizottsági javaslatok sajnos 50%-kal növelik is a az adminisztráció költségét, de szerintem a mi javaslataink sem fogják ezt csökkenteni. Úgyhogy a kérdésem az, hogy igazából merre tartunk itt. Már a kezdeteknél elmondták nekünk, hogy az egyes pillért, illetve a greeninget el kell fogadnunk ahhoz, hogy a költségvetés teljesüljön. És most egy új helyzet állt elő, és ezzel hogyan fogunk tudni megbirkózni? Az, hogy az egyes pillérrel mi fog történni, ott maradjunk-e, vagy pedig el kellene mozdulnunk a kettes pillér felé a greening összefüggésében. Ezek olyan kérdések, ahol döntésre kell jutniuk önöknek, hiszen olyan szakpolitikára van szükség, amely kiszámítható a termelők számára. Megpróbálunk olyan politikát kialakítani, ami északon, délen, keleten, nyugaton, mindenhol működik, és ez sajnos szinte reménytelen. Megfelelő rugalmasságot kell beépíteni a rendszerbe, hogy valóban működőképes legyen elmondta, hogy most van a lehetőség, hogy valósággá váljon ez az elképzelés, és a mi frakciónk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az irelnökség végére megállapodás szülessen, de azt azért el kell mondanom, hogy olyan megállapodáshoz nem járulok hozzá, egy olyan megállapodás kikényszerítéséhez, amely nem működik kint a terepen, és én azon fogok dolgozni, hogy egy működőképes megállapodás jöjjön létre, és ez ami azok számára is működőképes, akiknek ezt végre kell hajtaniuk kormányzati szinten, illetve akik ebben a szabályozásban dolgoznak a mezőgazdaság területén. Köszönöm. Grazie, Jim. Köszönöm, Jim. Most pedig az FND nevében Elmer kolléga következik. Uh, Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, Agnew kollega nevében beszélek. Talán örült távol létének, de azért megpróbálom én sem megkönnyíteni az ön dolgát. Kavni úr mindösszesen fél éve van arra, hogy ezt a e, félre sikerült e, kapreformcsomagot elfogadtassák. Hol van az egyszerűsítés, amiről annyit beszéltek, amit beígértek? Valahogy nyomtalanul eltűnt menet közben. A bürokrácia hol csökkent? Komplex szabályok, ölelik fel a környezeti szempontból érzékeny területeket, kettős támogatást elkerülő szabályok, hogy lesznek átláthatóbbak, hogy lesznek egyszerűbbek. Ez nem is reform, kérem, ez tulajdonképpen romlik a helyzet, nem javul. De a legszégyen teljesebb az, hogy Danten úr protekcionista cukorrendszere hogyan alakul. Kavni úr, a brit fogyasztók kétszer annyit fizetnek a cukorért, mint kellene. Munkahelyeket vesztünk el a cukorfinomítókban. Anyu úr a Tatum Lyle cég ügyét szerette volna, hogyha megemlítem ezt, ő sokszor elemítette már. A cukor reformügyében tavaly november 26-án benyitott kérdésére, és nem kapott választ a mai napig. Kérem, hogy minél hamarabb tegyenek valamit ez ügyben. Az előttünk fekvő javaslatok a problémákat nem oldják meg. Amikor az élmszerárak növekednek, ezek a javaslatok protekcionista piacfé tévesztő gazdálkodást jelentenek, amelyek betonba öntik a jelenlegi rossz szabályokat. Kérem, hogy józanész vezérelje önöket, amikor nőnek az árak és élelmiszer hiány várható, akkor a gazdák kezét ne kössék meg úgynevezett környezetbarát szabályokkal. Az én hazámban és másik hét tagállamban cukornát finomítók ne menjenek tönkre a protekcionizmus miatt munkahelyeket ne veszítsünk. Várom a válaszát, köszönöm. Molto bene, grazie, finito. Remek, ezzel a frakciókoordinátorok fordulóját befejeztük. Simonnak adok szót, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre, és aztán következnek a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők, és mindazok, akik szót kértek. Simon, tiéd a szó. Right, well, first of all, um, thank you for your uh, direct questions. Először is köszönöm az őszinte kérdéseket, valóban az ilyen eszmecserére van szükség, nem csak uh, szép szavakra, hanem kemény szavakra is időnként szükség van. Albert megjegyzésével kapcsolatban egyetértek. Jövő héten szükség van a MFF vitára annak érdekében, hogy tovább léphessünk, hiszen most csak kerülgetjük a forrókását, jó lenne véglegesíteni mindenkinek az álláspontját, hogy tudjuk, hogy mennyi pénz lesz a mezőgazdaságra. a miniszterek tanácsa szempontjából mi a lehető legtöbb döntést szeretnénk az agrárminiszterek körében meghozni. Önökkel együttműködésben, az együttdöntés tiszteletben tartásával lesznek azonban olyan döntések, amelyek megszületnek jövő héten Van Rompuy úr vezetésével. Például a greening százalék kérdése, a külső konvergencia az országok között, illetve a tárgyaló doboz témájában. Nyilván önök is tudják, hogy milyen kérdésekre gondolok. Az Európai Bizottság fog majd a 2014-es átmeneti intézkedésekről beszélni, utána, ha jól tudom, legalább egy év fog majd eltelni a politikai megállapodás vélegesítése és azon szabályok gyakorlatban való bevezetése között. Jim és Roger is beszéltek ezekről a dolgokról. Bármit is teszünk mi itt, azt kell garantálnunk és biztosítanunk, hogy a kifizető ügynökségek a tagállamokban megfelelően működjenek, hogy egyszerű, alkalmazható, érthető szabályokat fogadjunk el. Ezt nem lehet 4-5 hónap alatt sietve megtenni. ha júniusra megállapodunk, akkor lesz marad, egy, marad még egy fél évünk arra, hogy a részletes szabályokról is megállapodjunk. 2014-re lesznek átmeneti szabályok, és 2015. január 1-től lépnének teljes mértékben életbe az új részletes szabályok. Szerintem ez egy értelmes kompromisszum lenne. Ami Louis megjegyzését illeti, örülök, hogy azt a benyomást keltem, hogy szeretném elvégezni a munkát, tisztában vagyok a parlament szerepével ebben a folyamatban. És Jimnek mondom, hogy éveket ültem én is itt az Európai Parlamentben, jól ismerem az önök álláspontját, véleményét a közgyűjtéssel kapcsolatban. Ez az Agri Szakbizottság, sőt az Európai Parlament történetének ez a legnagyobb együttdöntési dossziéja. Nincs könnyű dolgunk, de hát nehéz most erre bármit mondanom, hiszen a parlament tárgyalási pozíciója álláspontja sem végleges, de a tanácsban nem lesz könnyű dolgom mm, mm, elfogadtatni jó néhány témát a tagállamokkal nem lesz könnyű egy társadalási pozíciót kialakítani, hiszen több kérdésben a tagállamok képviselőinek véleménye jelentősen eltér. De ha egyszer megállapodunk az MFF-ről, akkor felgyorsulhatnak a e, viták, és szerintem igenis van kompromisszumkészség ez ügyben, de amikor a parlamenttel tárgyalunk, akkor a fő kérdések a greening, a környezet baráta betéte, vagy kiszöldítése, a konvergencia, a fiatal gazdák támogatása, a, a támogatások maximalizálása, ezek lesznek a e, kényes kérdések, akár a piac, a egységes piac szervezés e, témája. Itt parlamenten belül sem egyértelmű, hogy ki mit gondol erről. Egy szabadabb, vannak akik szeretnének egy szabadabb megközelítést, vannak olyan tagállamok, akik eh, aggódnak emiatt, eh, hogy mondjam, szorosabb eh, szabályokkal szeretnék ellenőrizni a, a, piac működését. Mindig is lesznek ilyen, ilyen véleménykülönbségek, ilyen feszültségek, ezt majd a három oldalú tárgyalások során előjön. És a mi felelősségünk az lesz, hogy egy gyakorlatilag kiutat találjunk ebből a potenciális padhelyzetből. A véleménykülönbségek elkerülhetetlenek, de felül tudunk ezen kerekedni, azt hiszem. Martin Hanslingnak mondom, most a greening témájában nekem nehéz bővebben bármit is mondanom, hiszen a tanács tárgyalási mandátuma még nem született meg így én nem beszéltek szabadon, de a személyes véleményemről beszélhetek, de az, az igazából habatkát sem ér. Egy tárgyalási mandátumra van szükség, egy könnyen végrehajtható, érthető, ugyanakkor környezetbarát eh, javaslat csomag témájában. Való igaz, a számvevőszék beslése szerint az új kap végrehajtása, a bizottság javaslatának végrehajtása akár 15%-os költségnövekedést is hozhatna. Szerintem ez elfogadhatatlan, ez a tanácsnak sem elfogadható, ezt biztos mondhatom, a parlamentnek sem. Ezért volt 8000 módosító. Ezért mondja mindenki azt, hogy egyszerűbb végrehajtásra van szükség, mint ahogy ezt a bizottság javasolta. Hiába mutogatnak rám, és mondják azt, hogy ön egyszerűsítést kér. Hát lássuk a parlament konkrétan mit javasol, hogyan egyszerűsítsünk. Majd a trialógus során elmondják nekem, hogy a parlament hogyan gondolja ezt pontosan, hogyha komolyan gondolják, akkor nekik ugyanolyan nagy felfelelősségük eh, az iránt, hogy valóban egyszerűsödjön a közösségi agrárpolitika. Ne tőlem várják minden kérdésre megoldást, egyenlő tárgyaló felekként én is várom önöktől a konkrét megoldásokat, nem csak a kritikát, hanem a, a megoldási javaslatokat is. Hát én ezért azt mondom, kollégák, konkrét pragmatikus, megvalósítható, építő jellegű javaslatokkal érkezzenek a tárgyalásokra, akkor talán meg tudunk állapodni. A tanácsban, amiket vizsgálunk, kompromisszumokat az önök kompromisszumait az elmúlt hetekben összeállított kompromisszum csomagja itt tükrözik részben. Most nem akarok részletekbe menni, de, de a parlamenttől komoly inspirációt kaptunk az elmúlt hetekben. Vannak józan kompromisszumaik az elfogadott csomagban, nem mindennel értünk egyet, de hát ha mindennel egyet, ért, egyet értenénk, akkor nem is lenne szükség együtt döntési eljárásra. Jimnek mondom. Jim őszinte, mint mindig élelmiszerbiztonság ügyében. Személy szerint ez roppant fontos számomra. És ír miniszterként én újra, meg újra, meg újra elmondom a tanácsban ezt. Igen, a közös agrárpolitikának biztosítani kell azt, hogy biztonságos élelmiszert állítsunk elő, fenntartható módon a környezet tisztelet, környezetet tiszteletben tart, ugyanakkor több élelmiszert kell előállítanunk Európában. 2030-ra tudjuk, hogy globális szinten 40-50%-kal több élelmiszerre lesz szükség a világban, mint amit most megtermelünk. Ez ténykérdés. 2050-re pedig tovább nő majd e, ugyanez. A fejlődés, a urbanizáció, e, a, lakosság szemének növekedése ezt követeli tőlünk az extenzív gazdálkodás könnyű választ ígér, de hát nem ez az igazi kihívás. Az igazi kihívás az, hogy hogyan tudunk úgy fenntartató módon élelmiszert termelni, hiszen itt vannak a, a különböző meg, kritériumok, amelyeket teljesíteni kell. Hogyan teljesítjük ezeket, és mégis termelünk többet. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés a reform folyamatban. Ezért olyan fontos a greening, a kizöldítés, a környezetbarátabb átétel, hogy ez, ez valóban hozzáadott ö, érték legyen, ne csak ö, zöldre fessük a ö, közösségi agrárpolitikát, hanem, hanem az valóban zöldebbé eh, váljon. Közben növeljük a versenyképességünket, tegyük biztonságosabbá az, az Európában előállított élelmiszereket, és tegyük mindezt felelős módon. Hát ez az igazi kihívás a kap számára. Erre próbálunk törekedni, megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt az egyes pillér kizöldítése, illetve a kettes eh, pillér hasonló mechanizmusa között, hogy a tagállamok eh, kutatásra, fenntarthatóságra, innovációra, éghajlatváltozásra valamire fordíthassanak eh, ilyen pénzeket. A jelenlegi komplex mechanizmus eh, ugyanis nem működőképes szerintem a kettes pillérben. Ez olyan, mintha azt várnánk a tagállamoktól, hogy progresszívan költsenek eh, egyre több pénzt, ugyanakkor kényszer zubbonnyal megködjük a kezüket. Ezek a közös kollektív kihívások, a tanácsban mi sem rendelkezünk um, válaszol minden ilyen kérdésre, de dolgozunk rajtuk. Végezetül Roger, Rogerhez fordulok. Emlékszem a parlamentben is milyen jó volt veled együtt dolgozni, politikailag az Európai Unió szerepéről másképp gondolkodunk. Szerintem egy közös szabályrendszer, a környezetvédelem, az termelés, a vidék megóvása terén nagyon sok hozzáadott, óriási hozzáadott érteket jelent. Igazából az egyetlen olyan átfogó európai szakpolitika, ami, ami működik, és bebizonyította, hogy működik. Persze egyszerűsíteni kell, ki kell igazítani, Persze a cukorpiac versenyképességét garantálni kell, más ágazatokét is. A növekvő piacok, unión kívüli növekvő piacokban lehető lehetőségeket is ki kell használnunk. A meglévő cukor ágazatot nem szabad tönkretennünk, védeni kell. Írországban mi jól ismerjük a cukorhelyzetet, kedves Roger, erről biztosíthatom. De a tanács soros elnökeként nem beszélhetek csak az ír álláspontról. A Tatum Lyle ügyben nem rendelkezem a részletekkel, de hogyha segíthetek ez ügyben Roger, akkor megpróbálom eh, ezt megtenni. De nem akarok túl sokat ígérni ez ügyben. Mivel az Európai Bizottság a eh, felelősségenek a kérdésnek a megválaszolása. Ennyit szerettem volna egyelőre, őszintén elmondani. Köszönöm, Simon. Köszönöm azt is, hogy ilyen nagy szakértelemmel és világosan kezeled ezeket a témákat. Rubik úrnak nem adtam még meg a szót, elnézést kérek tőle, a kommunisták nevében kap szót. Es Nos, szeretnék csatlakozni azon véleményhez, hogy megértést tanúsítunk az ön beszámolóját, illetően amikor belépett a terembe, akkor mosolygott, és a szavai arra engednek következtetni, hogy nagyon sok dolog megvalósult. Persze nyilván nem csak önön múlnak a dolgok a tanácsban, de úgy vélem, hogy az ír elnökség ebben a kulcsfontosságú időszakban a célegyenesben a kapat illetően nagyon ö, kedvező dolog, mert hogyha jól értem, az ír ö, vezetők, és remélem, hogy ez itt is folytatódik majd, nos, tehát az ír vezetők képesek voltak arra, hogy nehéz pillanatokban meghallgassák a nép hangját, és oly módon cselekedjenek, hogy, a, hogy az a lagos, lakosság megelégedésére szolgáljék. Ez egy nagyon kedvező példa az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy mi, a képviselők, akik szintén a népeink képviselői vagyunk, ez minket is ösztönöz majd, hogy még inkább támogassuk azokat a kompromisszumokat, amelyeket itt elértünk. Két éve dolgozunk már a kapon, és több tucat tüntetés volt, meghallgathat láttuk eh, az embereket, akik itt a parlament előtt énekeltek, vagy akár Strasbourgban, vagy a teljel locsolták a parlament épületét, nagyon sok dolog történt itt, és mindez a néphangját jelenti. Jó magam, politikai frakcióm képviselőjeként, a GUE képviselőjeként, valamint eh, Lettország képviselőjeként elmondhatom, hogy ami a közvetlen támogatások témáját illeti, arra a kollégák is utaltak, ez nem elfogadható egy igazságos Európai Unióban. A választóim, a gazdálkodók azt kérik tőlem, hogy ki kell igazítani a közvetlen támogatásokat. 2019-ig várni, hogy aztán elérjük az európai átlag 80%-et, ez nem megfelelő a mi gazdálkodóinknak. Ez nem megfelelő azoknak, akik minket megválasztottak, és azt hiszem, hogy önök meghallják majd ezt a hangot. A gazdálkodók továbbra is harcolnak ezért, a következő napokban lesz egy tüntetés. A Via Baltica mentén 400 mágiát, tüzet gyújtanak, és ott a gazdálkodók kifejezik majd azon reménységüket, hogy a parlament meghallja hangjukat. Azt gondolom, hogy ön egy olyan személy, aki gondol a gazdálkodók szociális problémáira. Számos ilyen kérdés van, és remélem, hogy megérti majd ezeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm Rubix, most pedig kezdjük a jelentéstevőkkel, enyék jelentéstevőkkel és a többiekkel, Michel Danten, aztán Garcia Perez kap szót. Monsieur le ministre. Eh, miniszter úr, Engedje meg először is, hogy köszönetet mondjak azon határozottságért, amelyet kifejezésre juttatott, hogy a következő öt hónap során, amikor együtt kell működnünk, egy olyan eredményhez jussunk, amely kielégítő valamennyi fél számára. Uniunk szlogenje az Egyesülve a sokféleségben. Azt hiszem, hogy a parlament ezt a szlogent kifejezésre juttatta a múlt héten. Tudjuk, hogy itt különböző célkitűzések, vélemények, kötelezettségvállalások vannak választóink irányában. Luis Cabules, az első pillér jelentéstevője elmondta, hogy nagy többséggel szavaztuk meg kompromisszumainkat. A tanácson belül egyesek nem veszik talán figyelembe a parlament álláspontját. Első ízben történik meg, hogy a kapban a közvetlen demokrácia is kifejezésre jut, meghallgatjuk a helyi szereplők hangját, azon fórumok hangját, amelyek amiket néha elfelejtünk, vagy néha távol tartunk a döntésektől. Reméljük tehát, hogy lezárjuk ezt a tárgyalás sorozatot egy olyan időszakban, amely a kap végrehajtásához kapcsolódik. 50 éve hozták létre a kapot. A hat vállalatok Európája a külső termékektől függött, és az első követelmény az volt, hogy az élelmiszerbiztonságot biztosítsuk Európában, hogy mi termeljük meg a 80 ezereket annak, amit fogyasztunk. Most vannak már változások, nem csupán az 500 millió fogyasztó révén, hanem ön említette, hogy a földgolyó vonatkozásában is. Az európai fogyasztók a közös agrárpolitikától bizonyos piaci stabilitást várnak, védelmet az ellátást illetően, valamint védelmet a minőséget illetően. Ez azt jelenti, hogy itt egy működő mezőgazdaságra van szükség, de egy olyan élelmiszerláncra is, amely úgy szintén működik. Ennek érdekében azt kérjük tőlünk a különböző gazdasági szereplők, hogy az Európa 20 at a stabilitást és a növekedés jelszavait hangoztassuk az irányokség alatt is. Tehát itt egyrésztről a növekedés és a foglalkoztatás összeegyeztetőségét kérjük, én határozottan kötelezettséget vállalok, hogy együtt jó kompromisszumokra jussunk. Önök ismerik, hogy mi, miről szavaztunk, ismerjük a különböző tárgyás irányvonalakat az egyes jelentéseket illetően. Mi ö, kötelezettséget vállalunk a ö, viták lefolytatását illetően. A megállapodás persze még messze van, de kifejezésre jutatom hajlandóságomat, hiszen számomra is nagyon fontos az tárgyalás lezárása a következő fél évben. Elnök, köszönöm Michel, Gracia Perez következik, aztán Meginnes és Köstinger. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy megjelent ebben a szakbizottságban, és ilyen érdekes vitát indított el. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos pillanat a szakpolitika életében, hogy a kap reformot valóban sikere tudjuk vinni. Ön is említette azt, hogy ez a szakbizottság milyen elvárásokat táplál azzal kapcsolatosan, hogy az ír elnökség milyen szerepet játszhat a kap reform véghezvitelében. Úgy gondoljuk, hogy alapvető, hogy képesek legyünk arra, hogy valóban ezt a koordinációt, az együttműködést megvalósítsuk, és a tanács keretében nyilván felmerülhetnek nehézségek a megállapodás kapcsán olyan pontokon, ahol az álláspontok, a munkák, az eredmények, amelyek ebben a szakbizottságban születtek, arra mutatnak, hogy van együttműködési lehetőség, és eredményeket is tudunk majd elérni, és itt a szakbizottságban és nagyon sok országot képviselünk, sok politikai nézetet, és mégis megállapodásra tudtunk jutni, és kompromisszumokat tudtunk kidolgozni. Úgyhogy reméljük, hogy a jelenlegi helyzetre választ ad majd a reformtervezet az ágazatban, és a legfontosabb alapkérdés a mezőgazdasági sokszínűség Európában, és a bizottsági javaslatban pontosan ezeket a szempontokat vettük figyelembe a szavazás során, hogy fenn kell tartani Európában a mezőgazdaság sokszínűségét, és nagyon nagyok a különbségek, ezért ezeket az eszközöket bizonyos rugalmassággal kell alkalmazni, mint például a greening területén, vagy a belső konvergencia területén, Hazámban például ez nagyon nagy jelentőségű kérdés, és úgy gondolom, hogy a parlamentben végzett munka nagyon nagy jelentőségű. Ezért remélhetőleg február 7-én, 8-án jó híreket hallunk majd, hiszen nagyok az elvárások, és úgy gondolom, hogy nem csak arra vonatkoznak ezek, hogy legyen bármilyen megállapodás, hanem hogy jó megállapodás legyen, és ez azt is jelenti, hogy el tudnánk érni, hogy a közös agrárpolitika keretében az elmúlt évek nehézségein felülkerekedjünk. Például az Európai Bizottság költségvetési javaslatával kapcsolatosan már nagyobb visszalépéseket nem tudunk elfogadni, és persze fel kell vetni olyan kérdéseket, amelyeknek talán nincs is gazdasági kihatása, hanem olyan eszközökről beszélek, amelyek kihasználhatók például a értékteremtési láncban a termelők hozzájárulását illetően, vagy pedig a versenynormákat illetően, versenyszabályokat illetően. Ezért az ír elnökségtől nagyon sokat várunk, a tekintetben, hogy megállapodási lehetőségeket tárjon fel a tanács munkájában. Vannak kérdéseim, nem csak mint a mezőgazdasági tanács elnökéhez fordulok most önhöz, hanem mint az ír mezőgazdasági miniszterhez. Két héttel ezelőtt körülbelül híreket hallottunk bizonyos hamburgerekkel kapcsolatosan, amelyekben ugye, mint kiderült, lóhús volt, és az ír hatóságok is elismerték, hogy idegen eredetű húst tartalmaztak ezek a hamburger termékek. És elismerték, hogy ez nem spanyol eredetű termék volt, és mivel felmerültek ilyen problémák, és ezek a mi országunkat is érintették, ez érinti a hitelességünket is, illetve a termelőknek a hitelességét és jó hírnevét, nem csak Spanyolországban, hanem egész Európában. Ezért egy konkrét kérdést vetettem fel, ezért elnézést kérek, de nagyon érdekel, hogy hogyan vélekedik erről. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Irása. Most pedig Megines, aztán Köztinger következik, tessék. Árnyék jelentéstevő következik a közvetlen támogatások témájában. Last comment um, of my colleague. Köszönöm. Lenne először is egy megjegyzésem. Michel Danten elmondta, hogy egy működő élelmiszerláncra, termékpályára van szükség, ami a fogyasztók, termelők számára az ár, a címkézés, a minőség, az ellenőrzés, tekintetében mind-mind megfelelő. Szerintem a mi szakbizottságunk egyhangúan támogatja ezt, ehhez ragaszkodnunk kell, hogy ez megvalósuljon. Talán részletesen beszéltünk majd erről később, máskor. Miniszter úr, üdvözlők újra a házfalai között. Remélem hat hónapon keresztül kitart majd az energiája. Remélem a mi energiáink is kitartanak a folyamat végéig, hiszen hosszú folyamat ez, de alapvetően lássuk be, hogy ehhez nem kell atomtudósnak lenni. Alapvető elvekről próbálunk megállapodni. Az élelmiszerbiztonságról nagyon odaadóan beszélt, arról, hogy mennyire összetett kihívás az, hogy fenntartható módon állítsunk elő több élelmiszert. Így tehát lenne egy közvetlen kérdésem. Ön szerint ezek a reformok segítenek -e abban, hogy ezt a dilemmát valahogy megoldjuk? Vagy ez igazából egy eh, egy, egy modern, holisztikus megközelítést eh, takar. Röviden működőképes lesz-e ez? Azt hiszem, hogy parlamentünk eddig egész eh, komoly rugalmasságról tett tanúbizonyságot. A nézeteltérések ellenére sikerült együttműködnünk, tehát ránk is számíthat a formális-informális tárgyalások során, amíg legalábbis a tárgyalási mandátum megszületik. A, azzal kapcsolatban, hogy szorít minket az idő, e, nem talált süket fülekre az ön figyelmeztetése, kollégákat is emlékeztetem erre, mennyire kritikus időszakot élünk. Még egyszer mondom, nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy megoldjuk ezt. Tudjuk, hogy mik a nehézségek, Próbáljuk meg a technikai problémákat megoldani, és ahol politikai döntésre van szükség, minél gyorsabban állapodjunk meg politikusként, hiszen rég az ideje, hogy cselekedjünk, a szavak ideje lejárt. Elizabeth. Köszönöm, remek. Most Elizabeth Köstinger következik, a vidékfejlesztés elnyékjelentést, ami aztán Vasevkovszki és mit következik. Elizabeth. Köszönöm, elnök úr. Magam részéről is üdvözlöm a miniszter urat, és köszönetet mondok a nagyon kedvező és bátorító bevezető szavaiért és pontos válaszaiért az első kérdéskörben feltett kérdésekre. Az előttem szólók is megerősítették, azt hiszem nagyon jó jelzés az írelnökség részéről, hogy ezt a reformot ambiciózus módon le akarja zárni, és végre is akarja hajtani. Azonban Albert Dess már felvetette a kérdést, hogy mit is jelent, hogy a bizottság már bejelentette, hogy igazából csak 2015-ben kerülhet sor a reform végrehajtására a technikai kigazítások miatt. Az a konkrét kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy hogy mi a helyzet a vidékfejlesztéssel ezen a területen, hiszen tudjuk, hogy a közvetlen támogatásokkal kevesebb lesz a nehézség, hogyha bekövetkezik az időpont, a start időpont eltolódása. A vidékfejlesztés területén ez máshogyan néz ki annak fényében is mindenek előtt, hogy a tagállamoknak be kell nyújtaniuk programjaikat az EU-hoz, ezeket tanúsítani kell, és meg nem tudjuk, hogy a greening intézkedések az első pillér keretében hogyan néznek majd ki konkrétan, illetve itt az Európai Parlamentben Mm, nagyon jó javaslatok születtek egyébként a greening intézkedése vonatkozóan a vidékfejlesztés területén. Nem lehet ezek végrehajtását a jövőben megakadályozni, illetve nem szabad, hogy, ez, hogy ezen a területen hát visszalépés következzék be. Érdekelne az ön értékelése erre vonatkozóan, ami pedig a költségvetést illeti, az legutolsó tárgyalási box ügyét nyomon követtük novemberben. Itt különösen az agrárköltségvetése vonatkozóan nagyon aggasztó jelzéseket kaptunk. Az a véleményem, hogy különösen a vidékfejlesztés területén aránytalanul nagy megszorításokat terveznek, Természetesen ez különböző kihatásokkal bír az egyes tagállamokra. A vidékfejlesztés azonban egy jövőben mutató terület, és a mezőgazdaság többlet teljesítményét is figyelembe lehet itt venni, illetve a különbözőségeket. A vidékfejlesztés nem csupán a mezőgazdasági üzemek rendelkezésére áll, hanem ez egy növekedési ö, alap tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen fenn kell tartani. Itt ö, az infrastruktúra fejlesztésével meg tudjuk akadályozni az elvándorlást a vidéki területekről. Éppen ezért ö, jelentős hozzájárulást tehetünk ezáltal a vidék fejlesztéséhez. Érdekelne tehát, miniszter úr, hogy a februári csúcson milyen végeredményre szemét, illetve be tud-e arról számolni, hogy vannak -e vajon tervek, vagy zajlanak-e viták egy B tervet illetően, hogyha a februári csúcson mégsem születne eredmény, azaz a költségvetést nem fogadnák el. És akkor egészen új tényekkel kell szembesülnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elizabeth, Vacsakovszki alelnök következik, aztán Schmidt. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Rubik úrnak e, igaza van. Az, ahogyan bemutatta a közvetlen kifizetések helyzetét nagyon pontosan tükrözte a valós helyzetet. Megdöbbentő a kiegyenlítetlenség a közvetlen kifizetésekben a tagállamok között, és ráadásul ennek az új tagállamok látják kárát. Nem csak arról van szó, hogy ez igazságtalan, méltánytalan, hanem még ráadásul a az Európai Unió működésével kapcsolatos szerződés 18. cikke szerint, amely kizárja a tagállamok közötti diszkriminációt még törvénytelen is, különösen a 40. cikk második bekezdése tiltja a diszkriminációt, és itt pontosan ez érvényesül teljesen nyilvánvaló módon. Elismerjük a jelentéstevő részéről, történtek bizonyos gesztusok, de továbbra is érvényesül a hátrányos megkülönböztetés, és ez elfogadhatatlan. Nem csak arról van szó, hogy az egyenlőséget és az igazságosságot lehetetlenné teszi, de az érvényben lévő jogszabályoknak is ellentmond. Köszönöm, Vasahovszki. Most a Schmidt képviselő következik, aztán újra folytatjuk. Thanks, Paolo. I, I must be looking a little Teutonic this morning. I... Uh, El kell ismernem, hogy Simonnak gratulálnom kell, hiszen nagy kelt a lendülettel próbálja az ír elnökség megközelíteni ezt a kérdést, és nem akarom már harmadszor is elismételni a kapal kapcsolatban elhangzott észrevételeket, azon túlmenően, hogy több mint 50%-ban elpocsékoljuk az élelmiszereket, más problémák is felmerülnek. Nagyon konkrét kérdésekre szeretnék választ kérni, választ kérni. A szójával kapcsolatosan, illetve a jóléti rendelkezésekkel kapcsolatosan tíz tagállam volt a tanácsban, amelyek még a végrehajtásban húzzák az időt, de a tanácsnak szembe kell néznie a valósággal, és tiltania kell a kereskedést azokkal az országokkal kapcsolatosan, vagy azoknak az összefüggésében, amelyek nem tartják be a szabályainkat. Ami a szállítási azonosítókat illeti, az kereszt megfelelési rendszerhez is kapcsolódik ez a kérdés, és nagyon érdekel, hogy a tanács erről hogyan vélekedik. Ön is úgy gondolja-e, hogy ez arányos és értelmes megoldás, illetve lehet, hogy vannak kollégák, akik nincsenek is tudatában a probléma nagyságrendjének. Szupermarketek Írországban, az Egyesült Királyságban lóhúst tartalmaztak a hamburgerhúsok, erre mutatott rá az ír élelmiszerfelügyelet, és elég nagy mértékben ért, tartalmaztak lóhúst ezek a hamburger húsok, Olaszországból, Lengyelországból érkeztek, ki tudja honnan. Úgyhogy a, a feliratozás, az eredet megjelölés is nagyon fontos kérdések ismét, és az elnökségnek nagyon fontos, hogy lendületet adjon ennek a munkának. A kappal kapcsolatosan nagyon sok feladatuk lesz, de biztosíthatom, hogy itt ebben a teremben több szövetségesre talál, mint a tanácsban. Grazie, onorevole Schmidt. Adesso... Köszönöm, Schmidt úr. Most Dotz úr, aztán Harkin képviselőasszony következik. Sorry, Mr. President. Uh... Elnézést, uh, pillanatra uh, gondolkoztam. Miniszter úr, Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Sok sikert ehhez a nehéz munkához, nem csak a közösségi agrárpolitika terén, hanem a közös halászati politika terén is nehéz munka lesz, ez két fontos dosszié, és mindkettő terén fontos előrelépni, még június előtt. Kihívásban nincs hiány. Azt hiszem, ezt nyugodt szívvel elmondhatjuk ide tartozik a költségvetés is, de ne feledkezzünk el, és ezt a szakbizottságunk tagja is jól mutatják, hogy a tagállamok várakozásaival mit kezdünk. A régi és új északi és déli, keleti és nyugati tagállamok eh, várakozásait. A eltérnek a vélemények az ügyben, hogy mi a közösségi agrárpolitika feladata. Kíváncsian várom az véleményet azzal kapcsolatban, hogy ezeket az akadályokat hogyan kívánják leküzdeni. Az északi választókörzet választóim számára fontos témákon gyorsan végigfutva, a regionális rugalmasság fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni. Olyan közösségi politikáról beszélünk, ami 27 tagállamra szól, annak az összes régiójára eltérő igényekkel, sajátosságokkal, ezért a regionális rugalmasság tényleg húsba vágó kérdés. A kizöldítéssel kapcsolatban az, azt kell mondjam, hogy az egyes pilléren belül nem támogatom, ez inkább több problémát hoz létre, mint amennyit megold. Uh, itt most már nem csak sima bürokráciáról, hanem zöld bürokráciáról is beszélhetünk majd. Jó lenne esetleg regionális szinten közéthetnénk az agrárpolitika környezetbarátabb tételéhez, ezzel jelentősen csökkentenénk a kitöltendő forma nyomtatványok számát. Az általányrendszerrel kapcsolatban Nos, körültekintően kell eljárnunk, és az időzítés is nagyon fontos ez ügyben. Érdeklődve várom a tanács álláspontját ezzel kapcsolatban. Akár csak azt, hogy a tanács mit gondol a tejtermelők támogatásáról. Jelentős áringadozást tapasztaltunk ebben az ágazatban, főként 2015 után azt szeretnénk, hogy e, legyen a tejtermelők számára egy ilyen védőháló, támogatások, hogy főként akkor, hogyha ilyen óriási elingadozás e, történik, mint az elmúlt években. A halászattal kapcsolatban jelezte, hogy a tanács tárgyal majd a kompetenciák, az intézményi hatáskörök e, Lisszaboni szerződéshez igazításáról. Érdekelne, hogy a munkávéd során mire jutottak ez ügyben. Érdemes lenne ez ügyben is tisztában látnunk. Ezen a héten Borg biztos úrral tárgyaltam. Az én hazám a, tartja magát a szabályokhoz, versenyhátrányba kerül nem kellene ez ügyben valamit tenni minél hamarabb? Ez ügyben is kíváncsi vagyok, hogy mit gondol a tanács. Egyébként sok sikert a munkájához nincs, és nem lesz könnyű dolga. Bene, grazie, onore... Köszönöm. Halkin képviselő, és aztán Lebrun és Jäger képviselők következnek. Thank you, Chairman, and first of all... Köszönöm, elnök úr. Kavni, miniszter úr, üdvözlöm én is önt. Eh, az írelnökséghez pozitívan viszonyul az Európai Parlament, rátapintott, eh, amikor azt mondta, hogy eh, évek óta beszélünk az agrárreformról, és most itt a lehetőség, amit nem szabad elszalasztanunk. Hogyha nem zárjuk le a parlamenti ciklus vége előtt a tárgyalásokat, akkor lehet, hogy soha nem zárulnak a tárgyalások. Most vagy soha vessünk végét, a, a szavak ideje lejárt, a tettek mezére kell lépnünk. Együtt döntésről van szó, együtt ülünk ebben a hajóban, együtt egy csónakban nevezünk, közös a felelősségünk is. Négy dologról szeretnék röviden beszélni. 30 megoldatlan kérdésről beszélt. Nem, mond, nem kérem, hogy mind a 30 ot sorolja fel, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan kíván ezzel a 30 megoldatlan kérdéssel valamit kezdeni a tanácsban, másodszorban. Az, ami az MFF-et, a többi pénzügyi keretet illeti, hallattuk, hogy Van rompúj eh, elnök úrnak vannak a fejlesztéspolitika terén eh, csökkentési javaslatai. Ez milyen hatással lesz a vidékfejlesztésre? Hangzott a kényszerzubbony kifejezés, Mennyi rugalmasságot tud elképzelni a vidékfejlesztési csomagban? A parlament két javaslatot is elfordult. Az egyik az, hogy a tagállamok a nemzeti, úgynevezett nemzeti boríték akár 30 százalékot fordíthatnak a egy úgynevezett kiegészítő támogatásra, az úgynevezett francia javaslat kettős támogatás, hektár alapú támogatás lenne. Ez mit gondol ön erről? Végül a greening kizöldítés vagy környezetbarátabbá tétel ügyében elfogadtunk egy olyan módosítót itt a parlamentben, amely szerint az alaptámogatás százalékában lenne a zöld támogatás kifizetve. Tehát a különböző gazdák különböző mennyiségű zöld támogatásban részesülnek elő, mit gondolok. Köszönjük, Harkin asszony, Lebru eh, és Jégle képviselő. Euh, Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Mi is csatlakozunk a gratulációkhoz, de természetesen nagyon érzékenyek vagyunk őszintességét, elkötelezettségét illetően is. Megint ez asszony vezette a koordinációt ugyanebben a hangnemben. Nos, az együtt döntés biztos nem ugyanaz valamennyünk szemre, még akkor is, hogyha jó úton járunk. És itt a kollégák előttem megemlítették, és egyetértek a kapjövőbeli kihívásaival, ön is szólt ezekről. A legnagyobb tét itt nyilvánvalóan az élelmiszerbiztonság, de az is, hogy összeegyeztessük a környezeti és a gazdasági kihívásokat. Nehéz ezeket összeegyeztetni, ha nem sikerül egy közép utat találni, akkor ugyanaz történik, mint a helyszínen, hogy a környezet védelmi és a gazdasági igények egymásnak szembe szegülnek. Aztán itt van még a költségvetés, illetve az ütemterv témája is. A kollégák elmentek előttem, és az a kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, hogy hogyan méri azt a rugalmassági fokot, amelyet a vidékfejlesztéshez kell találnunk, amikor is egyrésztről meg kell védenünk a mezőgazdaságot, de másrésztről a vidéki területeket is. Azon a kívánalmam, hogy itt a sokféleség kifejezés, amelyet Michel Danton is aláhúzott, aki jól megfogalmazta idevágó véleményét, nos, ez le kell, hogy csapódjon helyi szinten is a polgárok, a gazdálkodók felé, a mezőgazdaság különbözőségei léteznek, illetve a vidék különbözőségei, ez valamennyi kövés számára tét, és beleértjük ide ebbe a kis gazdálkodókat is. Érdekelne az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lebrun képviselő, Elizabeth, aztán Gerling képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önt, miniszter úr, és köszönöm beszámolóját azt a benyomást közvetítette, hogy világosak a céljai, ezeket következetesen el kívánja érni, és azt hiszem, hogy egyetérthetünk céljaival. Hogyha a fenntarthatóság alapján definiáljuk a stabilitást, a növekedést látjuk ebben, akkor azt hiszem, hogy ez az a cél, amit el akarunk érni. Különösen a második pillérrel kapcsolatban számomra nagyon fontos ez a cél, és elismerheti, hogy mindkettő számunkra fontos, az első pillér a mezőgazdaság számára, a második pillér pedig a teljes vidéki terület, illetve ennek növekedése szempontjából valamennyi társadalmi csoport számára a vidéki területen. Egy nagyon fontos dolog számomra amely a vita során talán kicsit háttérbe szorul. Az elnökünk is elmondta, hogy ö, itt ö, az lenne jobb, hogyha mindenki kicsit kritizálna, mint hogy egy oldal dicsérne túlzottan. Több mint száz gazdálkodóval találkoztam tegnap, német gazdálkodókkal, és az a meglepetésem volt, hogy a gazdálkodók, noha itt látnak bizonyos bürokratikus lehetőségeket, de mégiscsak együtt tudnak élni javaslatainkkal. Itt a greeningnél nem csupán környezetbarát vállalatokat kellene ilyennek tekinteni, hanem olyanokat is, amelyek már évek óta foganatosítanak környezetbarát intézkedéseket. Erről így szavaztunk a szavazásaink során, és itt van még a kettős finanszírozásra kapcsolatos álláspontunk is. Nos, a kettős finanszírozást némileg negatív negatívan értékelték, én nem úgy látom ezt. Szerintem ez mindkét üzemi forma a biogazdálkodók, illetve a hagyományosan működő gazdálkodók fair megítélése. Ez egy fair kezelés itt azonos bánásmódra van szükség, és jó lenne, hogyha a viták során ezt a szempontot is figyelembe vennék. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elizabeth. Büszkék lehetünk az általunk végzett munkára. Gerling képviselő, aztán a alelnök következik. Thank you, Chairman. I'd like to... Köszönöm, elnök úr, és én is szeretném a miniszter urat üdvözölni, nagyon örülöm, hogy e- örülök, hogy itt van. Én most nem is a kapról fogok beszélni, lehet, hogy ettől megkönnyebbül de úgy gondolom, hogy sok minden elhangzott már, úgyhogy én valami másról szeretnék beszélni, ami folyamatban van, és lehet, hogy elfeledkezünk fontos kérdésekről. És én most egy közleményt szeretnék említeni, ez egy szankó közlemény, január 29-i dátumú, amely előirányoz egy tilalmat bizonyos növényvédőszerekre nézve, és ezekre vonatkozó kutatás jelentős mértékű, nyilván vannak kérdések, amelyekre választ kell találni. A kérdés az, hogy arányos-e ez a javaslat a Szankó részéről, és valóban észszerűen reagálnak-e a tudományos eredményekre. Július 1-től érvényesül három termékre ez a tilalom egy EFSA jelentésre alapul ez. Elismeri, hogy nagyok a, a hiányosságok az adatokban, illetve nagyon gyorsan végezték el három hónap alatt ezt a vizsgálatot, és elismeri, hogy parazita betegségek, illetve monokultúrás problémák merülnek fel, és ennek eredményeképpen tilalmat javasolnak. Szerintem ez nem arányos intézkedés, különösen mivel elismerik, hogy a legtöbb probléma a növényvédőszerek felhasználásával kapcsolatosan merül fel, hibásan használják ezeket fel, elsősorban a vetőmagoknál. És ebben eh, a teremben is eh, jelen vannak eh, a, növényvédőszer felhasználók képviselői végrehajtási aktusokkal fogják ezt végrehajtani. Ezzel kapcsolatosan a parlamentnek nincsen szava, és csak a tanácsnak van ilyen szerepköre, hogy az arányosságot biztosítsa. Szeretném, hogyha ismertetné velünk álláspontját ezzel kapcsolatosan, illetve kíváncsi volnék, hogy ön mire számít a SCOFával és a tanácson belül hogyan halad majd ez az egyeztetés, és milyen ajánlásokat tesz a tanács. Arát, vicepresidente. Köszönöm, Szekeriaszki alelnök, aztán Kálniát a képviselő következik. Pomiane peszticidy, to brak jest analizy. Köszönöm. Ami a növényvédőszereket illeti, kedves elnök úr, miniszter úr. A nagy kérdés a következő. Mit fogunk helyettük használni, hogyha betiltjuk őket? Mit és mennyit? Illetve, hogy mi a rosszabb? Melyik megoldás a rosszabb? Szerintem egész egyszerűen nincs még világos kutatási eredmény az a kapcsolatban, hogy ennek mi lenne a következménye. Visszatérve kap reformra, itt a környezetbarátabb tétel az úgynevezett zöldítés, egy kizöldítés a kulcs szó. Bele akarunk szólni abba, hogy hogyan termeljenek a gazdák. Ezzel a gazdák jövedelmi viszonyait is megzavarjuk. Hogyha így járunk el, akkor valahogy ezt kompenzálni kell, kiegyensúlyozni. E, kívánatos. százalékkal fog csökkenni a jelenlegi hez képest az elérhető összeg. A balti államokban eleve nagyon kevés pénzzel gazdálkodhatunk, hát vegyünk el azoktól, akiknek több van, és adjuk azoknak, akik kevesebbet kapnak. reformot a gazdák egész egyszerűen csökkentésként fogják megélni, mert kevesebb pénzük lesz. A második pillért, hogyha ennyire megtámadjuk, az nagyon nehezen érinti majd azokat a tagállamokat, ahol komoly infrastruktúrális beruházásokra van szükség. A 2014-es rendelettel kapcsolatban komoly munka vár ránk. Fennáll a veszély annak, hogyha ezt elsietjük, akkor a reform az igen valósul el. Eddig azért nem alakultak olyan rosszul a dolgok. Ami az intervenciót, agrárintervenciót illeti, nos az intervenciós rendszer a természetes ingadozások miatt jöttek létre, olyan ingadozások miatt, amelyekről bizony nem tehet a gazda. A, a termés akár plusz-minusz 15%-ot is ingadozhat. Az intervenció a közös agrárpolitika egyik alapvető eleme. Végezetül a kohéziós politikával folytatva. úgy tűnik, hogy a kohéziós politika urbánus politikával alakul, és mint hogyha vidéki területeket teljesen elfelejtenénk, ez óriási hiba lenne. Láthatjuk, hogy milyen következményekkel jár ez. A világ igazából szerintem nem hallja Európa üzenetét, a külszolgálatnak eh, talán valamit eh, kéne tennie ez ügyben, hiszen valahogy meg kell termelni azt az élelmiszert, amit a világ egyre növekvő lakossága elfogyaszt majd. Eh, a WTO-ban határozottabban kell felszólalnunk ez ügyben, hiszen nem csak európai, hanem globális fellépésre van szükség. Köszönjük, Szikerszki úr! Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni mindazokhoz, akik előttem elmondták azt, hogy milyen sokat várunk az ír elnökségtől. Tisztában vagyok vele, hogy ha nem sikerül megállapodni a többéves pénzügyi keretről, és a közösségi politika reformjáról, akkor már a következő parlamentre marad mindez. Ehhez sok sikert tudok csak kívánni. Én az Európai Unió bizonyos alapelvekre épül. Az egyik a közös piac, a másik a tisztességes verseny ezen a belső piacon. Amikor eh, lett és más balti gazdákkal tárgyalok, mindig nekem szegezik a kérdést, hogy és hol van ez a tisztességes verseny, amikor rólunk van szó? Hol vannak ezek az elvek? Ezért van az, hogy a tanácsban miniszterelnökünk ebből nem tud engedni. Valamilyen tisztességes, fair kell találni erre a problémára. Az első és második pillér problémájára. Lettország számára, és tudom, hogy észt és litván kollégáink számára is ez roppant fontos kérdés. A konvergenciához szükséges pénzt, ha jól értem, ha jól tudom, más országoktól fogják elvenni. Hát ez, ezt értem, de több évtizede kapják már a pénzeket, a támogatásokat ezek a gazdák. Meg volt a lehetőségük arra, hogy megerősítsék a mezőgazdaságukat, az agráriumot. A balti országok gazdái számára azonban csak a Szovjetunió szétesése után tudtunk újra elindulni a, a, a szabad piac felé vezető úton. Remélem, hogy ezt is figyelembe veszik, és bölcs, tisztességes döntést hoznak ez ügyben. Bízunk Önökben, köszönöm. Köszönjük. Ashworth. A két utolsó felszóló, Ashworth és Higgins képviselők. Ashworth, tiéd a szó. President, thank you very much. Just as a point. Köszönöm szépen, csak tájékoztatásként említeném meg, a szakbizottság elvárásaival kapcsolatosan, ami a költségvetést illeti. Én most a Költségvetési Bizottság nevében, vagy nevénként beszélek. Van Rompuy úr február 7-én egy megállapodásra számít, de azért még nagyon sok mindenre kell kitérni. Még mielőtt ez a megállapodás megszülethet, emlékeztetném a szakbizottságot, hogy még hogyha a tanács el is ér február 7-én, 8-án egy megállapodást a Lisszaboni szerződés értelmében, ezt jóvá kell hagyatni a parlamenttel is, és ezt leghamarabb márciusban tudjuk megtenni a plenáris ülésen, és ott is minősített többségre van szükség a szavazáson. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy a parlament nagyon ambiciózus követelésekkel él a több éves költségvetéssel kapcsolatosan, és 550-en szavaztak az 1,1%-os bővülés mellett, bővítés mellett a sorjelentés nyomán. Úgyhogy a parlament még nagyon távol van az 1,1%-os növelési javaslattól. Emellett a parlament négy nagyon fontos témát említett megkövetelési területet, és mind a négy követelésre igaz, hogy ezeket jelenleg a tanács nem fogadja el. Úgyhogy ami az elvárásokat illeti, illetve annak a valószínűségét, hogy márciusban elutasítja a parlament a Fárenpói javaslatot, ebben az esetben, ha ez így történik, akkor három hónap marad a kompromisszum kialakítására, és ráadásul ebben nem is szerepelnek a kapra vonatkozó előrejelzések, ez problémát okozhat. Köszönöm. Bárcsoló. Köszönöm, Richard, jól tetted, hogy emlékeztettél erre. Dorfman nem láttam elnézését, kérem, most ő kap szót, azt a higién zárszóként. Köszönöm, miniszter úr. Ott akartam folytatni, ahol az előttem szóló abba hagyta, mégpedig a több éves pénzügyi keretnél. Itt nem csupán pénzről van szó, hanem a pénzhez tartalmak is kapcsolódnak, és hogyha megnézzük a javaslatokat, akkor itt nem a teljes összegről van szó, a költségvetés költségvetési sorokból épül fel, amelyek tartalmakhoz kapcsolódnak. Éppen ezért abszolút megtörténhet, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos döntéssel az agrárreform nagyon fontos részeit ről a pénzügyminiszterek döntenek, és mi csak a kézdöntések után futunk. Kérdés, hogy ön ezt hogyan látja, illetve hogyan tudja ezt a két dolgot egymással összeegyeztetni. Ami tartalmilag az agrárreforma vonatkozik, azt hiszem, hogy helyesen mondta el, hogy itt olyan reformra van szükség, amely a következő évtizedben versenyképesen tartja és jövőorientáltá teszi a mezőgazdaságot. Azt hiszem, hogy ha ezt akarjuk, akkor bátran is eljárhatunk, Jelenleg az a helyzet, hogy a teljes kiadások kb. 80%-a az agrárpolitika területén jövedemtranszferek, tehát adó bevételek, amelyek a gazdálkodók jövedelmét támogatják. A források 20%-at használják csupán fel arra a második pillérben, hogy innovatívabbá tegyük a mezőgazdaságot, ösztönözzük a beruházásokat és a többi. Kicsit hiányzik számomra az, hogy nem vagyunk bátrabbak ezen százalék arány megállapításánál. El kellene ugyanis gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne versenyképesebb, innovatívabb a mezőgazdaság. Több előtt nem szóló is elmondta már, hogy egy olyan időszakban van erre szükség, amikor korszakos változások előtt állunk. Az elmúlt évtizedek során először fordul elő, hogy az élelmiszer piac már nem kínálati, hanem keresleti piacá válik. És ez egy döntő változás azon szakpolitikát illetően, amelyet eddig folytattunk. Most eddig sok élelmiszert kellett kezelni az európai piacon. Én az ön személyes álláspontját szeretném megismerni írminiszterként. Több előttem szóló elmondta már, hogy tulajdonképpen jó lenne, hogyha a konvergencia kérdését bátrabban kezelnénk. Itt a belső konvergenciáról van szó, és a, tört, a korábbi támogatások megmentése szerintem nem egy jövőbe mutató megoldás országommal és német nyelvterületen nagyon hosszú ideig létezett egyfajta dívány tehenész fogalma, akik tulajdonképpen nem dolgoztak a mezőgazdaságban, jól éltek a támogatásokból, otthon hevertek a díványon, és itt tulajdonképpen ők maguk nem termeltek tejet, nem tartottak fent tehenészetet. Nos, itt tulajdonképpen egyfajta ö, díványon heverő gazdálkodók támogatásának veszélye lebeg előttünk, hiszen sok országban a korábbi ö, támogatási rendszerek ö, felmaradása olyan gazdálkodók javára is szolgálhat a jövőben, akik már valójában felhagytak a gazdálkodással. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést csak akkor tudjuk megfelelően kezelni, hogyha ettől a korábbi támogatási rendszertől eltávolodunk a lehető leghamarabb, és valóban egy igazságos, regionalizált, ki egyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető modellt alakítunk ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm Herbert. Az utolsó hozzászóló Higgins úr, ezelőtt még szeretném az írhallgatók egy csoportját üdvözölni, Simon, akik itt vannak a teremben ma délelőtt, Young Fringel, nem tudom, hogy jól ejtem ki a nevüket, a miniszter úrhoz közeli területről érkeztek, tehát üdvözlöm őket itt, és megadom a szót az utolsó hozzászólónak. Köszönöm elnök úr. McGuinness asszony eh, meghívásával vannak itt. A jövő ifjú politikusaiba tisztelhetjük bennük. Kovné miniszter urat én is üdvözlöm újra itt a parlamentben. Három évig maga is eh, padsorokat koptatta. Eh, most pedig nem csak a köz, agrár, hanem a halászati politikáért is felelős. Üdvözöljük ismét közöttünk. Eh, az írelnökség ambiciózus eh, programjáért valóban le a kalappal önök előtt. Három kérdést vetnék fel. Az egyes a, az e, egyes és a kettes pillér kérdése a coupling, a, a támogatások kapcsolása, te, termeléshez való kapcsolása ügyében a részleges szétkapcsolás mennyire fair. A regionalizáció ügyében pedig azt kell, hogy mondjam, egyszerűen a történelmi kifizetési szintektől eltávolodni nem lenne fair. Köszönöm, és sok sikert a munkához. Köszönjük! A hozzászólások hozzó sorának végére értünk. Most pedig megadjuk a miniszter úrnak a lehetőséget a válaszokra. Még egyszer a szakbizottság nevében üdvözöljük, jó munkát, sok szerencsét! a sorosi e, e, ír, ír elnökségtől sokat várunk. El kell érni a célokat, sok szerencsét kívánok neked magunknak. Köszönöm szépen, Simon. Um, well, the final word might be, uh, might be more... Talán a záró szó nem is csak egy szó, hanem nagyon sok uh, szó lesz belőle, mert sok kérdés volt, nem akarom húzni az időt, de azért a kérdésekre megpróbálok válaszolni lehetőségeimhez képest. Persze megkülönböztetést kell tennem a különböző kérdések között. El tudok mondani olyan véleményt is, amit írminiszterként mondani kell, de hát nyilván a tanács elnökségének képviseletében vagyok most itt jelen, és ez korlátozza a lehetőségeimet a válaszadásban, ezt nagyon fontos kiemelni. Az első észrevétel Rubec úr részéről egyébként mások is hasonlóan érveltek, a balti államokból különösen. Ezzel kapcsolatosan elmondanám, hogy Lettországban és Litvániában töltöttem bizonyos időt néhány hónappal ezelőtt Vilniusban, Rigában és Tallinnban, és nagyon szeretném átlátni a helyzetet, a mezőgazdaság helyzetét ezekben, a, ezekben az országokban, mert komoly problémát okoz ez, és ír szempontból mi nagy támogatói vagyunk ennek az ügynek mind a három országban, vagyis hogy igazságosabb megállapodás szülessen a külső konvergenciával kapcsolatosan, és ezt az MFS szintjén kell eldönteni, ezt nyilván a parlamentben is egyeztetni kell, erről majd mindjárt beszélek, ezt nem tudjuk készpénznek venni jelen pillanatban. És úgy gondolom, hogy javulni fog ennek a három országnak a helyzete a bizottsági javaslat elfogadása nyomán, de Erről még nem tudok pontos számokat mondani. Bizonyára tudatában vannak, hogy milyen helyzetben, milyen feltételek között mozgunk most. Úgy érzem, hogy jelentős előrelépés történt a jó irányba. Ennek nyilván meg kell történnie, ezt mindenki elismeri, de nem akarok olyasmit előre vetíteni, vagy olyan elvárásokat kelteni, amelyek talán nem valósulnak meg, úgyhogy egy kicsit várjunk még ki a következő hetekben talán többet tudunk, de minden esetre számomra ez nagyon fontos kérdés, és egyensúlyt kell találnunk, hiszen egyenlőséget kell bizonyít, biztosítani az elbánásban az országok között, és vannak különböző allokációk, amelyek a kettes pillérben és az egyes pillérben megtörténnek majd, nyilván a fejlettségi szintjüknek megfelelően, de ezt úgy kell tekintenünk, mint egy kap támogatási folyamatot a fenntartható és versenyképes élelmiszer előállítás érdekében, és itt az első és a második pillér kombinációjáról beszélünk. Az egyes pillérben azok az országok, amelyek többet kapnak, azoknak az jutatásait nyilván másoktól kell elvenni, tehát ha például hektáronként 90%-ról beszélünk, egy harmaddal ez növekszik, akkor valakitől el kell vonni, az átlag fölötti országoktól el kell vonni ezt a forrást, ez a kiindulási pont a bizottság számára. Ezen egy kicsit dolgoztunk, átalakítottuk a balti államok esetében, mert ők lényegesen az átlag kifizetés alatt vannak, és nem jártak jól ezzel a megállapodással. Ez a helyzet tehát az államfők az első döntést ezzel kapcsolatosan meghozzák, és majd a parlament, ha így dönt, akkor márciusban megerősítheti ezt a döntést. Michel Dantá beszélt egy nagyon fontos dologról, vagyis, hogy egységességre van szükség, de a sokszínűségen belül nyilván ez mind a 27 tagállomról beszélünk, nem sokára 28-ról, ez mindegyikre vonatkozik, és de nyilván Ciprus és mondjuk Észak-Finnország között nagyon nagy eltérések mutatkoznak, ami a mezőgazdasági gyakorlatokat illeti, vagy a problémákat, kihívásokat, legyen az az erdészet, vagy az olajbogyó termelésnek a kérdései, és ezeket kell bele préselni egy közös politikába, de nagyon fontos, hogy az egységesség ne sérüljön olyan mértékben, hogy a rugalmasság azt jelenti, hogy minden országban másként érvényesülnek a feltételek, és nem lesznek kiegyenlítettek a jövőben a versenyfeltételek. Tehát ez egyfajta egyensúlyozás, fenn kell tartanunk a közös piacot, a közös szakpolitikát és közös szabályokat kell alkalmazni az élelmiszertermelésben, ugyanakkor a sokszínűséget is tiszteletben kell tartanunk, illetve a rugalmasság igényét. A parlament jelentős erőfeszítéseket tett, hogy ez az egyensúly megszülessen, a kompromisszumos módosító javaslatok is pontosan erre irányulnak, és ez nem könnyű feladat. És hogy beszéljünk néhány szót a hamburger ben tartalmazott, vagyis talált ló DNS-sel kapcsolatosan, ezt Írország fedezte fel néhány héttel ezelőtt, és nagyon fontos valamit tisztázni. Írországban senki nem mutogatott újjal Spanyolországra. Tudom, hogy ez érzékeny kérdés, hiszen tavaly a, az uborkával kapcsolatos vádaskodások is érintették, ráadásul nagyon tévesen és méltánytalan módon a spanyol termelőket, de Írországban van egy élelmiszer biztonsági hivatal, ez egyébként nem az én minisztériumom alatt működik, hanem függetlenül, és mintáztak a kiskereskedelemben élelmiszer mintákat, hogy megállapítsák, hogy mit tartalmaznak fogyasztás, fogyasztóvédelmi intézkedésként, és az eredményeiket egy olcsó fagyasztott hamburger húsból nyerték, és ez ebben valóban idegen DNS-eket találtak, és megpróbálták visszakövetni ezt a feldolgozó létesítményig, és szükség volt arra, hogy teljes körű vizsgálati eredményeket szerezzenek, és ezek arra mutattak, hogy a más Európai Uniós országokban beszerzett alapanyagok kismértékben ló DNS tartalmaztak, de nagyon kismértékben eh, lehet, hogy a szállítás során történt a szennyeződés, nagyon sokféle magyarázat lehet erre, nem akarunk újra mutogatni semmire, de átláthatóság szempontjából úgy gondolták, hogy fontos nyilvánosságra hozni ezeket az eredményeket. És ebben az összefüggésben merült fel Spanyolország és eh, néhány más EU-s ország neve a sajtóközleményekben. És a probléma elsősorban egy másik EU tagállamban gyökerezik, ez derült ki a nyomozás során, és a vizsgálatok során, amikor az én minisztérium is részt vett ebben a folyamatban, nagyon figyeltünk arra, hogy ne nevezzünk meg tagállamokat egészen addig, amíg nincsen bizonyosság azzal, azzal kapcsolatban, hogy honnan származott a probléma. Most már biztosabban, tisztában látunk, de hogyha a Spanyolországgal kapcsolatosan negatívumok hangzottak el, ez nem volt célunk, és amennyire mi tudjuk, nem Spanyolországból származott ez a probléma. Egyébként Hollandiát is megemlítették az első sajtóközleményben, és őket is végül is tisztáztuk, de nyilván megvolt az oka annak, hogy ők képbe kerültek. Meg kell különböztetni a nyomokban előforduló elemeket a DNS tesztelésben. Ez egy kicsit olyan, mint egy nyomozásban, egy bűnügyi nyomozásban, hogy mindenféle DNS-t kimutat ez a módszer, és most pedig már tudjuk a mennyiségeket is számszerűsíteni. Remélem, hogy ez mindez pontosítja az információkat, és hogyha ez nehézség volt Spanyolország számára, ezt nagyon sajnálom, mert nem ez volt a szándékunk. Ami a továbbiakban elhangzottakat illeti, örültem, hogy Mareid elmondta, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha hogy ez nem atomtudomány, és valóban nem arról van szó, ez politika. Érdekegyeztetés, tárgyalás, és három éve tart már ez a tárgyalás, és intenzíven két éve, előkészületekkel együtt négy éve, és nyilván most próbára tesszük majd a következő öt hónapban a tudásunkat és a tárgyalási készségeinket. Nyilván ez nagyon nehéz feladat, hogy biztos vizekre elvezzük ezt a hajót, és hogyha ezt nem tudjuk megtenni, ez egy óriási katasztrófa lesz, hogyha a parlamenti ciklus végéig nem tudjuk lezárni ezt a dossziét. Igen, ez nem atomtudomány, de összpontosításra van szükség kompromisszumos készségre, és egy olyan munka etikára, aminek eredményeképpen ezt az eredményt elérhetjük. Remélhetőleg a trialógus elindul 10 héten belül, de nem szabad, hogy 18 hónapot vegyen igénybe, mint a szokásos trialógus eljárások. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, hogy ez megvalósulhat-e, szerintem lehetséges, de mindenkinek megvan a maga szerepe ebben a folyamatban és felelőssége, és mindannyiunknak együtt kell működni, hogy ez működjön a termelők szempontjából, hogy ez fenntartható legyen, a tudományos, érvény, tudományos eredményeket alkalmazni tudjuk, illetve a növekedést is, a gazdasági növekedést is tudjuk biztosítani, az élelmiszerellátás biztonsága nyilván továbbra is prioritást élvez. Elizabeth beszélt az átmeneti intézkedésekről, most nem akarok részletekbe bocsátkozni ezzel kapcsolatosan. A bizottság erről sokkal részletesebb információkat tud adni. Még nem láttuk a bizottsági javaslatot, de a biztos a tervek szerint javaslatot tesz arra, hogy a 2014-es éven túlmenően milyen elképzeléseket tudunk végrehajtani 2015-től kezdődően. Ez egy nagyon praktikus és pragmatikus intézkedés, és megvan az oka annak, hogy arra kell összpontosítanunk, hogy a kulcsfontosságú politikai döntésekre koncentráljunk, hogy meglegyen az időnk az átmeneti intézkedések végrehajtására 2014-ben ami az MFF-fel kapcsolatos tárgyalási dobozt vagy kategóriát illeti. Nyilván sok javaslat felmerült a mezőgazdasággal kapcsolatosan, és a tanács erős kap költségvetést akar a következő hét évre, ez egyértelmű kívánságunk, de itt is egyensúlyozni kell, hiszen a tagállamok állam és kormányfői most erről egyeztetnek, ez egy része csak a teljes költségvetésnek, és én nagyon szimpatizálok a parlament álláspontjával személyesen, de tudatában kell lennünk a politikai valóságnak, a realitásoknak, ami a költségvetéseket illeti a különböző tagállamokban, és nagyon sok tényező játszik szerepet az MFF-re vonatkozó megállapodás megszületésében. Az alelnök pontosan kifejtette, hogy mit gondol a balti államok kérdéséről, illetve hogy ki akarja küszöbölni a folyamatban a diszkriminációt országok vagy országcsoportok ellen vagy ezekkel szemben. Igen, volt egy egyeztetésünk a tanácsban néhány nappal ezzel kapcsolatosan, és a biztos is ott volt de Borg, és most már a végrehajtási intézkedések következnek a szabályoknak nem megfelelő tagállamokkal szemben, és minél hamarabb érvényesíteni próbáljuk ezeket a szabályokat, és a biztos szinte azt is kimondta, hogy egy kereskedelmi tiltás fog érvényesülni azokkal kapcsolatosan, akik nem hagyják végre ezeket a szabályokat, úgyhogy most már a végrehajtási szakasz következik, és remélhetőleg ez minél gyorsabban megtörténik. Körülbelül hat tagállam van, ahol még százszázalékos végrehajtás nem történt meg, úgyhogy erre most már nagyon komoly figyelmet fogunk fordítani, tudva, hogy mit tervez a bizottság. Ami az EID-t illeti, van egy alapvető tanácsi megközelítés, egy közösen kialkudott megközelítés, hogyha a parlament megváltoztatja ezzel kapcsolatosan a véleményét, akkor ezen még dolgoznunk kell a két intézmény közötti egyeztetésben. Még most egyenlőre nem tudok pontos választ adni erre. Én szeretek pontos dolgokat mondani, úgyhogy lehet, hogy inkább írásban fogok válaszolni. És ami az eredet megjelölést illeti, ami ugye a lóhús problémával kapcsolatosan merült fel. Jövőre egy új jogszabály kerül majd a terítékre a megjelöléssel kapcsolatosan, az eredet megjelöléssel kapcsolatosan, és ez hasonló lesz ahhoz, ami most érvényesül a marhahús területén, és ezt fogják kiterjeszteni az sertéshúsra, baromfihúsra és bárányhúsra is, de hát ez egy jelentmondásos kérdés, és a tanács nevében nyilván nem tudok ígérgetni, de ez az ellentmondásos kérdés megint a gályokat vetett fel, úgyhogy újabb figyelem irányul erre a kérdésre. Diane beszél a tagállamok elvárásairól, ez nagyon fontos és nagy feladat a miniszterek számára, a tanács tagjai számára, illetve a parlament számára is, hogy a termelőknek az elvárásaitra eh, valahogyan választ tudjunk adni nagy mértékű az a termelői bevétel, amit az egyes kettes pillér kapcsán kapnak a termelők, úgyhogy valóban most a termelők számára ez valóban húsba vágó kérdés, és mindent megteszünk, hogy a döntéshozatali folyamatot pontosan el tudjuk magyarázni az érintetteknek, és a német kollégához hasonlóan én is lehetségesnek tartom, hogy életben maradjunk, amikor megpróbálunk egyeztetni az, a termelőkkel, hogyha elvárásokat keltünk, amik nem megvalósíthatóak, olyankor alakulnak ki veszélyes helyzetek, és ezt el kell kerülni. Ami az egyes kettes pillér közti rugalmasságot illeti, lesz átjárhatóság, és tudom, mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatosan. Most a tanács álláspontás próbáljuk, álláspontját próbáljuk kialakítani, rugalmasságra szükség van, de az ekvivalencia területén is nagyon sok vita folyik. A bizottsági javaslat jelen pillanatban az, hogyha valaki biofarmot üzemeltet, akkor automatikusan a zöldítési kifizetésekre is jogosult, és vannak más kategóriák is, amelyek definíció szerint eh, zöldek, ha mondjuk ezek mező, környezetvédelmi rendszerbe kapcsolódnak, de ezzel kapcsolatosan is remélhetőleg a közeljövőben pontosabb adatokról tudok beszámolni. Ami a tejgazdaságokat illeti, vannak aggályom ezzel kapcsolatosan 2015 utáni időszakra nézve. Ez a vita folyamatban van, nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele. Én személyesen úgy gondolkodom, hogy készülnek már a termelők arra, hogy a tejipari kvóták eh, rendszerét eh, megszüntetjük, úgyhogy egy olyan rezsimre van szükség, ami következetes, és az intézményközi egyeztetések kérdése nagyon releváns a KAP szempontjából, de a CFP szempontjából is. A tanácsban múlt hétfőn volt az első egyeztetés egy ebéden, és egy kicsit meglepő is volt a pozitív elkötelezettség a tanástagjai részéről, de nyilván bele kell szoknunk a Lisszaboni szerződés teremtette új feltételekbe, és múlt hétfőn is azt tapasztaltam, hogy az elnökségnek nagyon fontos feladata, hogy most javaslatokat tegyen az ott elhangzottak alapján, és tovább kell vinnünk ezt a kérdést, amelyek alapján a halászati és a mezőgazdasági politika is megfelelően tud tovább működni. Nem könnyű, két éve nagyon bebetonozottak az álláspontok, folytatjuk ezt a tárgyalást, és remélhetőleg továbbra, tovább tudunk lépni erről a holdpontról. megvan az a lehetőség, hogy tovább lépjünk um, ezen a területen is, és ami pedig a, a 30 nyitott kérdéssel kapcsolatos továbblépést illeti. Nyilván ez a feladatom, hogy ezt előmozdítsam, nem könnyű feladat, és uh, ezzel nagyon sokat fogok foglalkozni, de azért uh, vannak uh, informális egyeztetések is a trialógusra nézve. Nyilván, hogyha valahova el akarunk jutni, tervvel kell rendelkeznünk, és hogyha valami időközben történik, és változtatni kell a terven, akkor ezt kell tenni. És az MFF-fel is ez a helyzet előállhat, hogyha a tanács márciusban nem tud megállapodásra jutni, akkor újra kell terveznünk az útvonalat, és időben mégis végre kell hajtanunk a feladatot, és úgy gondolom, hogy valamiféle feltételezésekből ki kell indulnunk, hogyha egy úti tervet ki akarunk alakítani. Ez e, a tervünk az MFF összefüggésében is, és e, a márciusi tanács és a parlamenti márciusi plenáris szavazás nagyon fontos pontok lesznek ebben a folyamatban, és az is lényeges, hogy június végére a végleges döntés e, megtörténjen, de előfeltételezésekkel élnünk kell. Ha mindig csak a folyamattal haladunk, ahogyan az intézmények sokszor teszik, akkor kifutunk az időből. Ezért próbáltunk valamiből azért kiindulni abból, hogy mire szeretnénk milyen eredményre szeretnénk jutni, hogy legyen június végére egy politikai megállapodás, és az, hogy ideig hogyan jutunk el, erre határoztunk meg bizonyos mechanizmusokat és lépéseket. Ez az elnökségi úti terv, amit kialakítottunk. Volt egy konkrét kérdés a rugalmas zöldítéssel kapcsolatosan, és van egy olyan elképzelés, hogyha valamiféle megkülönböztetést akarunk tenni a hektáronkénti kifizetésekre a különböző országok, illetve termelők között, ezt regionális szinten, vagy országok alapján, vagy valamiféle ösztönzőként a zöldítésre nézve, Könnyű azt mondani, hogy 30% egyszerűen a zöldítése vonatkozik, és nem az átlagok alapján dolgozunk, de erről még nem született döntés, és ezek még nyitott kérdések a zöldítése vonatkozó vitában. Volt egy francia javaslat a top-up kifizetésekkel kapcsolatosan az első 50 hektára vonatkozólag. Ez is egy folyamatban lévő vita, még nincsenek végleges eredmények. Labron asszony a rugalmasságra kérdezett rá, a vidékfejlesztési kifizetésekben. Én remélem, hogy nagyobb lesz a rugalmasság, mint korábban ezen a területen. Nagyon sok kormány, miniszter és képviselő számára is frusztrációt okozott, hogy a kettes pillér rendszere nagyon korlátozta, megkötötte az a döntéshozók kezét a stratégiai pénzkiosztás tekintetében, de nyilván a kiegyensúlyozott vidékfejlesztésre, a versenyképességre figyelmet kell fordítanunk, és ezen belül is vannak prioritások, ezeknek önök is tudatában vannak, és remélhetőleg nagyobb lesz a mozgástere a kormányoknak, döntési hatásköre, illetve a politikusoknak, a döntéshozóknak, hogy eh, hogyan alokálódnak ezek a források. Ami a zöldítés intézkedéseket illeti, illetve az egyes és a kettes pillér közötti kapcsolatot, ezen a területen is úgy gondolom, hogy a rugalmasság lehetőségeit kell feltérni, feltárni, például a fehérje növényekkel kapcsolatosan, ezzel összefüggésben is felmerültek a aggályok, illetve a kis gazdálkodóknak a támogatásával kapcsolatosan. Aztán elhangzottak a bio termeléssel kapcsolatosan és egyéb ekvivalencia kérdésekkel kapcsolatosan észrevételek, szerintem ezekre már reagáltam. És elnézést, egy kicsit eltévedtem, mindkét oldalról érkeznek bírálatok, de ez nem rossz jel, hanem inkább azt mutatja, hogy kiegyensúlyozott a munkánk. Garling asszony felvetette az általa említett növényvédőszereknek a kérdését, és erre majd választ a tanácstól és a bizottságtól fogunk tudni kapni. A Skafka ülésezik a mai napon, és sok aggály merült fel, egyensúlyra van szükség a tudományos eredmények, bizonyítékok merültek fel, és persze vannak amellett is érvek, hogy óvatosak legyünk a, ebben a megközelítésben. Nyilván nem akarjuk az összes ilyen növényvédőszert betiltani, de lehet, hogy bizonyosakat be kell tiltani, például olyan esetekben, olyan növényeknél, amelyek a mély gazdálkodásban szerepet játszanak, Valószínűleg a Skafkától ez a koreperhez kerül ez a kérdés, és múlt hétfőn a tanácsban erről is volt egyeztetés. Itt is balanszírozni kell az elővigyázatosság elvét is alkalmazni kell, de ugyanakkor arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a még nem végleges tudományos eredmények alapján túl elhamarkodottan ne tiltsunk be növényvédőszereket. Azt hiszem, hogy a balti államokkal kapcsolatos kérdésekre már válaszoltam, illetve a WTO tárgyalások következő fordulójára is rákérdeztek. Nyilván ennek a, az lendületét meg kell tartani, és nagyon örülök, hogy emlékeztettek az MFF-fel kapcsolatos kihívásokra is. Sokat tudnék erről beszélni, de most elsősorban a mezőgazdasági kérdésekről akartam beszélni, hiszen a mezőgazdasági szakbizottságban vagyunk, és a közös munkánknak a jelentőségéről akartam beszélni. Nagyon sok munkánk van az MFF-fel kapcsolatosan, ennek jóváhagyásáig. A tárgyalási kérdésekben a kap és a finanszírozási kérdések is felmerülnek, de szeretném, hogyha önök is minél proaktívabban próbálnának hozzájárulni az MFF jóváhagyásához a parlamentben. Nyilván olyan módon, ahogyan ez politikailag önök számára elfogadható, és így remélhetőleg márciusban megállapodásra jutunk. Most már nincs sok időm, Úgyhogy gyorsan eh, Dorfman kolléga kérdésére reagálnék. Eh, tudom, hogy eh, nagyon fontos az a belső konvergencia kérdése és az agályokat, mert agályokat vet fel az aktív gazdálkodók támogatása tekintetében is, de úgy gondolom, hogy az egységes kifizetések a divány farmereknek a kérdését nem feltétlenül oldják meg a kifizetéseknek az aktív gazdálkodásra kell, hogy összönözzenek, és ez nem feltétlenül a mértékben érvényesül. Sokan azt gondolják, hogy korábban az aktívabban gazdálkodó termelők felé irányultak már a kifizetések, vagyis ez volt legalábbis a szándék. Nyilván a belső konvergencia nagyon fontos kérdés. Vannak országok, akik már áttértek az általán kifizetésekre, és szeretnék, hogyha a többi ország is ezt tenné, ők meg még távol vannak ettől. Kompromisszumra lesz itt is szükség, és ezt a vitát valahogyan valamiféle megállapodásra kell vinni nagyon üdvözöltem az észrevételeiket, és Jimnek volt egy kérdése a rugalmasságról, egyes kettes pillér között, erre válaszoltam, ami a termeléshez való kötöttséget illeti, azok az országok, ahol, akik fenntartották ezt a módszert, azok szeretnék, hogyha ez így folytatódna, akik pedig már szétválasztották a termeléstől a kifizetéseket, azok nyilván ezt szeretnék folytatni. Itt is a felét félúton valahol találkozniuk kell az álláspontoknak. Diane is felvetette, és én is egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy az országoknak megadjuk a lehetőséget, hogy különböző megközelítéseket alkalmazzanak különböző régiókban. Az Egyesült Királyság nagyon jó példa erre, Skócia, Wales, Anglia, teljesen más termelési struktúrákkal rendelkezik, és olyan megoldást kell minden esetben találnunk, amely ezeket az különbözőségeket figyelembe veszi. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, de sok volt a kérdés, és remélem, hogy a legtöbbre választ is adtam. Én most köszönöm mindenkinek az őszintességét és egyenességét, és köszönöm az elnöknek azt, ahogyan lefolytatta ma ezt a vitát és el kell mondanom, hogy nagyon nagy benyomást gyakorolt rám, ahogyan a szakbizottság ezekben a kérdéskörökben az elmúlt hónapokban dolgozott, ezért köszönetet mondok, köszönöm. Simon. Köszönöm, Simon. Úgy tűnik, hogy Valóban nagyon fontos kezdete volt ez az ír elnökségnek. Most, kollégák, az ötös napirendi ponttal kell foglalkoznunk. Kényes az a napirendi pont. A bizottság beszámolója a kap reformjára vonatkozó 2014-re szóló átmeneti rendelkezésekről. Szót ejtettünk erről a bizottság képviselővel, különösen Pleve igazgatóval. Nagyon kevés mer az időnk, éppen ezért azt javasolnám, hogy ezt a témát halasszuk a következő szakbizottsági ülésre, amelynek időpontja február 20-21. Ez ugyanis egy olyan téma, amelynél sok hozzászólás lesz, sok válasz lesz. Ha mindenki egyetért ezzel, akkor ezt a napirendi pontot elhalasztjuk a következő szakbizottsági ülésre február 20-21-re. Mindenkinek köszönetet mondok Gratulálok még egyszer az ír elnökségnek is, a bizottságülést berekeztem.